Good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kérem mindenki foglaljon helyet, hogy, helyet, hogy elkezdhessük az ülésünket. As you know, this is a joint... Nyilván önök is tudják, hogy a Költségvetési és a Gazdasági és Monetáris Ügyi Szakbizottság közös ülésén vannak, az 55-ös házszabály értelmében, Bajitekon közösülése, ahogy ezt mi szoktuk itt mondani ebben a házban. Először is a napirend tervezet elfogadásával kezdenénk. Úgy látom, hogy senkinek sincs hozzáfűzni valója, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak tekinthetjük. Megkönnyebbüléssel hallják nyilván, hogy az elnök közleményei alatt semmit nem akarok mondani, és a hármas napirendi ponttal ugorhatunk egyből. Nyilvános mm, meghallgatás, az Európai Stratégiai Befektetési Alap témáját fogjuk ma tárgyalni azt hiszem nem kell mondanom, hogy mennyire releváns, mennyire aktuális téma ez. A rendes jogalkotási eljáráson belül foglalkozunk, ez egy külön jelentést készítünk. a kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság tervez szerint hogyan kívánjuk vagy akarjuk az Európai Unió gazdaságát újra beindítani a gazdasági növekedés és a teremtés érdekében. A múlt héten az Európai Bizottság a kérdések és válaszok formájában hosszú érdekes eszmecserét folytattunk. Az elkövetkezendő napokban az előadóink, a raportőreink végső formájában öntik majd a jelentésünket, ezért olyan aktuális ez a mai nyilvános meghallgatás, és kiváló lehetőség arra, hogy a Juncker tervként elhíresült befektetési csomagról vagy tervről eszmét cseréljünk főként mivel ilyen kiváló meghívottaink, meghívott előadóink vannak. Kettő részre osztjuk a mai meghallgatást. Én fogom elnökölni az elsőt, aztán Zsanartői kollégám a Költségvetési Bizottság nevében fogja elnökölni a második részét ennek az ülésnek. Az első részben az én elnökületem alatt a makrogazdasági hatással foglalkozunk, a várható, de egyáltalán nem garantált makrogazdasági hatásról fogunk beszélni, illetve a governance, az irányítás, vagy kormányzás kérdéséről, hogy hogyan fog működni az FC, tehát az Európai Stratégiai Beruházási Alap, hogyan választjuk ki majd a finanszírozandó projekteket, és végül, de nem utolsó sorban az addicionalitás eh, eleméről is fogunk beszélni, hiszen mindenki erről beszél, mindenki ezt szeretné, az a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogyan tudjuk garantálni az addicionalitást, tehát hogy más források is járuljanak az általunk odaítélt támogatásokhoz. Persze beszélhetünk a előttünk fekvő rendelettervezet minden eleméről, hogyan működjön ez az alap, hogyan irányítsok, milyen kritériumok szerint milyen kritériumokat állapítunk meg ennek a működésére, illetve az EFSZ létrehozó megállapodás pontosan hogyan nézen ki. Nem is húzom sokáig az időt, hanem megadnám az négy előadónknak a szót, akik nálam ékes szólóban tudnak beszélni erről a fontos és érdekes témáról. Mindenkinek 10 percet adnék, aztán az előadóink, raportőink jönnének, aztán megint az előadóink az első elszadásra. Speakers of the committee. So, before... És aztán a többi kollega kap majd szót, akik kérdéseket tehetnek fel, mert ki volt előadóinknak. Nem tudom, kollégám, szeretem valamit hozzáfűzni? Nem. Nincs semmi hozzáfűzni valam. vágjunk a, csapjunk a lovak közé, lássunk neki a, az igazi munkának. Jó, akkor kedves kollégának nem volt hozzáfűzni valója, akkor az első mm, meghívott előadónak adom meg a szót. Filip Mástartnak, nagyon örülünk, hogy itt van közöttünk, az Európai Beruházási Bank volt elnökéről van szó, parancsolj Filip, tiéd a szó. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Talán két előzetes megjegyzést tennék. Az első, az, hogy meg vagyok győződve arról, hogy Juncker terv, a beruházási terv valóban beteljesíti majd a hivatását, és ezt az egy első szakaszként kell tekintenünk, amikor azt vizsgáljuk meg, hogy többet kell beruháznunk a kompetenciákba, az infrastruktúrába, a holnap iparába. Nos, a Juncker tervet illetően jó magamnak is lenne néhány észrevétele, de Mindezt konstruktív szellemben tenném, mert mindenféleképpen szükségesnek tűnik számomra, hogy a Juncker terv sikert érjen el. A jelenlegi politikai légkörben, ahol is az Európai Unió fellépését gyakran kétségbe vonják, illetve ennek megfelelőségét, azt hiszem nagyon fontos, hogy az Európai Unió megmutassa, hogy egy európai program lehetővé teszi, hogy kedvező hatást érjen el, hatással legyen, akár rövid távon, a keresletet illetően, mivel a beruházások munkát adnak a vállalatoknak, amelyek infrastruktúrákat építenek, felszereléseket gyártanak, kutatási programokat hajtanak végre, és középtávon is. A kínálat oldalán az európai gazdaság versenyképességét illetően, illetve a növekedési potenciál javítását illetően. Az első észrevételem tehát az, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy ez a terv sikeres legyen. A második előzetes megjegyzésem. Tudják, hogy a Juncker terv valójában három pilléren nyugszik. Az, amiről ma beszélünk, majd az európai stratégiai beruházási alap, de ne felejtsük el, hogy van még egy második pillér is, amely a közös platform a műszaki segítségnyújtás tekintetében a projektek gazdáinak, és a harmadik pillér az egységes piac beteljesítése számos kulcságazatban, mint például az energia, a közlekedés vagy a digitális ágazat. Katainen alelnök, ahogyan tudják, gyakran hangoztatja, hogy az ő személyében a harmadik pillér a legfontosabb, és kétségkívül igaza van, de arra van szükség, hogy a bizottság gyorsan konkrét javaslatokkal eljön elő a harmadik pillért illetően. Nos, ami ezen két előzetes megjegyzést illeti, szeretném gyorsan megvizsgálni, hiszen 10 percben kell szólnom, tehát szeretném gyorsan megvizsgálni ezeket a kérdéseket. Nagyon tömören fogok szólni, de aztán természetesen az eszmecsere során részletesebben is ki tudok térni a kérdéseikre. Az első a, az addicionalitás fontos kérdése, és itt két szempont vetődik fel. Nyilvánvaló, hogy itt kedvező hatás lesz a gazdaságra, de ehhez kiegészítő beruházásokra van szükség, amelyeket nem lehet megvalósítani a Juncker terv nélkül. Itt két szempont van. Egyrészt az a tény, hogy ez a 16 milliárd amelyet az Európai Unió kifizet majd az európai garanci- a garancia alap létrehozásához. Nos, ezeket az európai költségvetésből veszik ki legalábbis ennek egy részét a Connecting Europe Facility-re, és más részről pedig a Horizon 2020-ra a kutatás tekintetében. Ez a 18-as, 19-es cikke ennek a rendelettervezetnek. A bizottság azt mondja, az, hogy ezeket az összegeket ö, áthelyezik, ez egy fontos hatással jár majd az FC révén, de ezt természetesen még ellenőrizni kell. A bizottság ellenőrizni fogja ezt, ahogyan mondja, de nem tudjuk még hogyan, de tudjuk, hogy lehet itt mi módszertani nehézség azt illetően, hogy biztosítani tudjuk, hogy ezen összegeknek fontosabb hatásuk lesz majd. És mindez az ösztönző hatású finanszírozási eszköz a kiegészítőjeként fog működni. A második dolog az, hogy biztosítani kell, hogy az Európai Beruházási Bank nem az FC révén finanszírozza ezeket a beruházásokat, amelyeket a szokásos operációk révén finanszírozna. Tehát itt ez a két kritérium vetődik fel. Az Európai Beruházási Bank nagyon sokat változott, nagyobb kockázatot visel jelenleg, mint 20 évvel ezelőtt de jó oknál fogva szeretné a 3S hitelminősítését megerősíteni. A 3S minősítésnek nagyon nagy jelentőséget, túl nagy jelentőséget bizt, tulajdonít az EBI. Talán egy érv emellett az beruházási bank kötvényeinek fő vásárlói a legnagyobb központi bankok a világon. Hogyha háromáról ára romlana a bank minősítése, akkor ezek a központi bankok már nem vásárolnák meg a beruházási bank által kibocsájtott kötvényeket. Tehát szerintem ezért egészen érthető, hogy a beruházási bank figyel az által viselt kockázatokra. A Juncker terv alkalmat ad arra, hogy több kockázatot vállaljon ez a bank, tehát a beruházási bank. A beruházási bank kötelezettségvállalására van szükség, hogy az EFSZ-t arra használja, hogy olyan projekteket finanszíroz, amelyek kockázatosabbak, mint a szokásos keretek között finanszírozott projektek. A második kérdés az ösztönző hatás, amely fontosnak tűnik, ambiciózusnak is ugyanakkor, Nos, az, a beruházási bank már fontos ösztönző hatást ért el a múltban, de kicsit más módozatokkal tette ezt. Például az első kockázat megosztási programokban volt a kutatás tekintetében egy ilyen kockázat megosztási eszköz a pénzügyi perspektívában, ott 3 milliárd garancia szerepelt az EU részéről, amely lehetővé teszi az Európai Beruházási Banknak a 18 milliárd hitelkehelyezését, és ez lehetővé teszi összességében 41 milliárdos programok, programfinanszírozását. Tehát fontosabb ösztönző hatást láthatunk itt, de láthatjuk, hogy itt más arányokról van szó, mint azon esetben, amikor a Juncker tervről beszélünk. Egy dolog bizonyosnak tűnik számomra, hogyha nem, nem sikerül a magánbefektetőket vonzani az itteni javaslat szerint, hiszen itt legalább ötöd a beruházásoknak a magánbefektetőktől származna, hogyha tehát nem sikerül őket vonzani, akkor ez mindenképpen problémát jelenthet a jelenlegi rendelet tervezet szerint az Európai Unió garanciáját csak a beruházási bank nyújtja, és nem a beruházók kapják ezt. Az egyetlen módja annak, hogy ez vonzóvá váljon a magánbefektetők számára, az az, hogy azt kérjük, hogy a beruházási bank szinte általános módon olyan álláspontot foglaljon el, hogy a szubor alá, alárendelt eszközöknél avatkozzon be a magánbefektetőknél, hiszen különben a magánbefektetők reakciója az lenne, hogy a beruházási bank garantál, viszont mi nem vagyunk garantálva. Azt hiszem, tehát ez, hogy ez valóban egy feszültséget eredményez, de talán hasznos lenne ezt explicit explicit módon is kifejteni ezt a, ezt a koncepciót a bizottság részéről, illetve a beruházási bank részéről. A harmadik koncepció az irányítás kérdése. Csak gyorsan térek ki erre, hiszen önök ezt ismerik. A beruházási testület illetve az irányítási testület, ezek a szervek abban belül, Nos, a döntéshozatali folyamat módosít illetve ez a szabályzat, ez a szerződés mellékletében szerepel jelenleg. Úgy vélem, hogy megkülönböztetést kell tennünk egyrésztről az irányító testület szerepe között. Általános iránymutatásokat kell nekik megfogalmazniuk a beruházáspolitikát illetően a kockázati profilt, a teljes portfóliót illetően. Ez tehát az irányító testület szerepe, és szerintem itt van szükség az Európai Parlament ellenőrzésére. Aztán itt van az egyéni projektek kiválasztásának kérdése és azt hiszem, hogy ez továbbra is az Európai Beruházási Bank ügye kell, hogy maradjon, amely sokkal jobb szakértelemmel rendelkezik azt illetően, hogy a projekteket kiválassza, amelyek a legmegbízhatóbbak, legéletképesebbek. Mi lesz a beruházási testület szerepe? Nos, itt érdekelt engem ez a szöveg alakítását illetően. A rendelet javaslat ugyanis nagyon sokat változott e, e tekintetben. Nos, a bevezetési testület hat független szakértőből áll, és a szerepük nem a projektek kiválasztása lesz. A világ legkompetensebb szakembere lenne képes több száz projektet részletesen elemezni. Ezen beruházási testület szerepe az lesz, hogy ellenőrizzék, hogy vajon az e- Európai Beruházási Bank által kiválasztott projekt megfelele a feltételeknek, amelyek az ötös cikkben szerepelnek a rendelet tervezetben, illetve az orientációknak, a politikának, a kockázati profilnak megfelele, amelyet az irányító testület szabott meg. Tehát a beruházási bank nak kell azt ellenőrizni, hogy az előzetesen rögzített feltételek betartása kerülnek-e. Aztán itt van a garanciával kapcsolatos negyedik kérdés. Ezt illetően még mindig zajlik a vita, és teljes mértékben értem a bizottságot, amely a kockázatnak megfelelően akarja a díjazását megszabni. Tehát az Európai Beruházási Bank által fizetett díjazás lehető legmagasabb kell, hogy legyen, de ez természetesen kihat majd a Beruházási Bank által kihelyezett hitelek költségére, amely nyilván kevésbé vonzóvá e válik ezáltal. Tehát mindenképpen józannak kell maradnunk, és megfelelő egyensúlyt kell e tekintetben találnunk. Az ötödik kérdés. Amikor megnézzük azt a listát, amelyet a, a bizottság a beruházásokról közzétett, melyeket esetlegesen az FC által lehetne finanszírozni, akkor világos, hogy számos beruházás soha nem fog ja vonzani a magánbefektetőket négy ötödös arányban. Ez lehetetlen, hiszen itt olyan projektekről van szó, amelyek kétségkívül érdekesek ugyan, de ezek megtérülése mm, hát gyakran erős gazdasági hatásuk lesz, de a pénzügyi megtérülésük túlságosan bizonytalan, vagy időben nagyon hosszú időre nyúlik majd el. Tehát ezek nem fogják mozani a magánbefektetőket, és számos ilyen projekt van, ahol erőteljesebb közféra támogatásra lesz majd szükség. Itt egy dologra szeretném az önök figyelmét felhívni. A bizottság tudatában van ennek, és más dokumentumokban expliciten kifejtette ezt, például egy dokumentumban, amely a tőkepiacok uniójáról szól, ott expliciten kifejtette ezt, hogy számos beruházás erőteljesebb közfinanszírozást igényel azok jellege okán. A bizottság tehát ezt elismeri, és itt tisztázásokat eszközölt a szabályok alkalmazását, illetően a stabilitási paktum szabályait illetően, mégpedig az úgynevezett beruházási záradék alkalmazásáról van itt szó a stabilitási paktum értelmében, tehát arról a lehetőségről, hogy időben eltérés lehessen engedélyezni a korrekciós pályát illetően középtávon, hiszen minden tagállamnak kötelezően követnie kell ezt a, ezt a pályát. Hogyha vannak produktív beruházások, akkor egy időbeli mentesítést kaphat az adott tagállam ezen követése alól. De a bizottság azt is hozzáfűzi, hogy bizonyos feltételeknek teljesülniük kell a beruházási záradék érvényesüléséhez, és ezen feltételek között szerepel, hogy az érintett tagállamnak nem lehet olyan deficitje, amely a 3%-os GDP küszöböt meghaladja. Most nyilvánvalóan a jelenlegi helyzetben számos ország esetében önök ismerik, hogy mely országok ezek, beleértve elnökünket, ezek országok hivatalból kizáródnak ezen záradék alkalmazása alól. Szeretném felhívni a figyelmüket erre a szempontra. Személyes álláspontom az, hogyha egy beruházásról van szó, amelyet részleteiben elemzett az EFSI testülete, illetve a beruházási bank testületei jóváhagytak, és amelyet az EFSI finanszíroz, nos ebben az esetben az állami társfinanszírozás esetében mindenképpen élni kellene a beruházási záradékkal plusz feltételek nélkül. Aztán a tagállami bankokkal való együttműködést illetően elmondanám, hogy ezek is hozzájárulnak az FC-hez. El lehet képzelni, hogy egy vagy két olyan alapot hoznak létre, amelyek kiegészítőként működnek az FCS képest különböző módozatokkal, amelyeket az imént pontosítottam. És végezetül a hetedik és utolsó kérdés az a kockázat, hogy túlságosan erőteljes koncentráció alakul ki egyes országokban, hiszen vannak különböző tényezők, amelyek ezt ösztönzik. A beruházási bank tendenciája, hogy először olyan projektekkel foglalkozzon, ahol jelentős volument lehet elérni rövidebb idő alatt, aztán az, hogy a magánberuházók bizonyos országokban könnyebben ruháznak be, aztán a harmadik dolog a stabilitási paktum szabályai, a negyedik dolog az, hogy a nemzeti bankok egyes országokban erőteljesebbek, mint más országokban, tehát itt egy túlságosan erős koncentráció alakulhat ki egyes országokban. A Juncker terv helyesen mondja ki, hogy ne legyen ágazati előzetes allokáció, azt hiszem, hogy ez is indokolt, és azt hiszem, hogy a források megfelelő osztására is oda kell figyelni. Köszönöm. Mr. Maestad, uh, for your... Köszönjük, Maestad úr. Az előadását az innováció, kutatásfejlesztés, megújuló energiák, illetve energia és erőforrás hatékonyság, természeti erőforrások, valamint városfejlesztés, városgazdálkodás témák vannak, mint lehetséges támogatandó területek felsorolva. Én most leginkább az öt éves jelentésünkre fogunk, fogok, koncentrálni. Eh, holnap Brüsszelben mutatjuk ezt be. Ennek a következtetései a beruházás politikára is kihatással vannak akkor, amikor a magán és az állami források eh, korlátosak. A környezetvédelmi politika valóban ért el sikert, nem csak a környezet szempontjából, hanem hasznos volt ez a gazdaság szempontjából is, illetve az emberek egészsége szempontjából. A másik következtetés, ami a jelentésünkből kiderül, az az, hogy Európának nagyon komoly kihívásokkal kell együtt kell, kiné, kell szembenéznie a most már nem fenntarthatatlan fogyasztási és termelési szokások miatt, ráadásul mindezek globális kontextusban rendkívül nagy sebességgel változnak. Hogyha azt nézzük, hogy 2050-re a világtermelés háromszorosára növekszik, akkor az eddigiek szerint folytatott energiapolitika, illetve erőforrás felhasználás politika nem fenntartható. Tehát amennyiben a 2050-es célkitűzést tartani akarjuk, amelyet az európai intézmények megfogalmaztak a hetedik cselekvési programukban, illetve a klíma és energia csomagban, valamint más szakpolitikai területeken is, tehát hogy kialakítanak, ki akarnak alakítani egy körforgásos gazdaságot, és emellett fenntartani a gazdasági jólétet, akkor azt kell mondanom, hogy el kell fogadnunk az átmenet logikáját. Ez egy hatalmas feladatnak tűnik, és bizonyára az is, de komoly lehetőségeket is tartogat Európa számára gazdasági és foglalkoztatási szempontból, ráadásul Európát vezető szerephez juttathatja a kutatásfejlesztés területén. Ez az ábra az egyszerűségében nagyon fontos. A két, alacsony, a, a két al, a, alsó vonal az az EU eh, foglalkoztatása alakulása, illetve a GDP alakulása. 2008 óta a két eh, felső vonal az gyakorlatilag a környezetvédelmi hozzáadott érték, illetve az ökogazdaság foglalkoztatási adata a kék vonal. Mindez E, ráadásul recessziós időkben következett be, tehát e, egyértelmű az, hogy amennyiben az EFSZ-t e, fel akarjuk használni arra, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, akkor ez, a, ez, a, ez az ábra jól mutatja, megmutatja azokat az anyagi erőforrásokat, amelyek az Európai Bizottság szempontjából vagy számára rendkívül fontosak, és hogyha azt nézzük, migránsok azok nem Európából származnak, mert a származási hely a pirosak esetében Kína, többi más esetben pedig Kongói Köztársaság, Brazília, stb. Ez egybevág a World Economic Forum jelentésével, amely azt mondja, hogy a 10-ből 4 kockázat, a legnagyobb kockázat az, az elkövetkezendő évtized klímakockázata. Tehát egy olyan jövőt kell kialakítunk, ami az átmeneti, átmenethez való kapcsolódási pontokat illeti, a megfelelő pénzügyi erőforrások megléte az alacsony széndiokszid kibocsátású erőforrás hatékony gazdaság kialakítása szempontjából nagyon fontos, és ezt már az előttem szóló is megfogalmazta. A zöld gazdaság növekedési igénye az, az viszonylag jelentős. Az energiaszektorban 2000 milliárdról van szó az elkövetkezendő évtizedekben, illetve 270 milliárd évente ahhoz, az elkövetkezendő 40 évben évente ahhoz, hogy az alacsony szénkibocsátású gazdaságot akár a gyógyszeriparban, akár IKT vagy nanotechnológia területén komoly előrelépések történjenek, és ez igaz a környezetvédelmi előretörésekre is, amikor komoly innovációs lépések történtek, a mögött közösségi finanszírozás állt. Ezt a további, vagy ezt a plusz finanszírozást, ezt arra is fel lehet használni, hogy a zöld technológiában Európa vezető szerepet küzdjön ki magának. Európa a globális gazdaságnak és a globális népességnek egy egyre kisebb szelete. A kérdés az, hogy Európa tudja magát alakítani egyfajta öko-szilikonvölgyé az innovációval komoly eredményeket érhetünk el, és ahol Európa vezető szerepet játszik, az a zöld kötvények piaca, ami egy hibrid befektetési forma, eh, amely magában foglalja az állami szektor és a magánszektor részvételét. Az EIB 2007-ben vezető szerepet játszott ennek a piacnak a kialakításában, és ennek a piacnak a mérete 1 milliárdról 100 milliárd Köszönjük szépen, következő hozzászólóval foglalkozó. Hozi Maria Abad következik, spanyol meghívott előadónk. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Először is szeretnénk köszönet mondani az Önök szakbizottságának, hogy megszervezték ezt a nyilvános meghallgatást, és természetesen köszönöm, hogy én is megkívást kaptam előadóként. 8 éve kezdődött a recesszió. Az Európai Unió beruházási szintje 280 milliárdos szinte maradt, tehát jóval alatta annak, amit hosszú távon igazán fenntartható. Egyrészt aszimmetrikus hatással volt ez az állami befektetésekre, hiszen az fiskális megszorítások idején ebből a legkönnyebb levágni pénzeket. On medium-sized enterprises inherently more fragile and less diverse. Ez főként a kevésbé diversifikált és kisebb cégeket érinti kényesen vagy legfájóbban. A Juncker terv ezeket a problémákat próbálja megoldani. Az Európai Stratégiai Befektetési Alap, az EFSI a kkv és az infrastruktúra között osztja meg 16 eh, és 5 milliárd eurót költve az elkövetkező években. 21 milliárd euró közpénzzel az Európai Beruházási Bankkal karöltve, a nemzeti promóciós bankokkal, befektetési bankokkal karöltve eh, az új projektek finanszírozásában nagyon komoly kockázatvállalással segíthetik azt, hogy az FC beruházásai akár 15-szörös tőkátétellel vonzhatnak magánbefektetéseket. Empirikus tapasztalatok mutatnak arra, hogy hosszú távon is fenntartható ez, rövid távon a Keynesi multiplikátor hatás érvényesülése várható, ahogy a monetáris kiigazítás is ehhez igazodik. Az első feltételnek egyértelműleget tesznek, a másodiknak is a nominális kamatlábak soha nem látott mélységbe zuhantak, ráadásul a Európai Központi Bank közép és hosszú távú, rövid középtávú politikája is ezt mutatja. Érdekes azt megvizsgálni, hogy a termelés, tehát melyik, mekkora termelési potenciál rendelkező projekteket finanszíroznak, ez kihatással lesz arra is, hogy további finanszírozás számára, befektetők számára is vonzóak legyenek, illetve hogy az állami államadóság középtávon hogyan alakul. Fontos, hogy produktív kapacitásra váltsuk ezeket a projekteket, ehhez megfelelően kell kiválasztani a projekteket, az egész Európai Unióban homogén eljárás rendel. Ez roppant fontos. Éppen ezért a hatékonyság, a beruházási projektek hatékonysága, illetve a korábbi nem jó beruházási döntések között látó kapcsolatot. A Juncker terv egyébként már számolt ezzel. Az EFSI létrehozásával foglalkozik elsősorban mindenki, de a többi része a programnak hosszú távon talán még fontosabb. A projektek kiválasztása európai és nemzeti szinten, amelyet a megfelelő technikai segítségnyújtás is kiegészít, nem csak javíthatja a beruházási terv hatékonyságát, hanem homogénné is tehet Európa szerte. Másrészt a befektetési beruházási környezet javítása, az akadálymentesítés ezen a téren is mindenképpen üdvözlendő szándék. Az EFSZI létrehozása hogy a terv másik két pillére, függetlenül attól, hogy másik két pillére hogyan alakul, például az innováció terén Amerikában látott tapasztalatokból azt tűrhetjük le, hogy ez jövődányban mutat, ugyanakkor paradox helyzetbe került Európa, hiszen nagyon nagy hiány támadta a beruházások terén, és hosszú távú beruházási vagy befektetési tervek sincsenek. E háttér tekintetében kell azt vizsgálni, hogy az EFSI milyen fokozatos, illetve milyen rövid távú hatásra járhat. A multiplikátor hatása az EFSI-nek az európai eh, hálózatfinanszírozási eszközbe, illetve eh, a Horizon 2020-ból átcsoportosított források adják a 75%-et ezeknek a pénzeknek itt. Éppen ezért eredetileg is elég nagy multiplikátor hatással bíró programokból csoportosították át pénzeket, remélhetőleg itt még nagyobb multiplikátor hatással számolhatunk. Eh, ehhez bizonyos feltétel, szigorú feltétel rendszeren kicsit lazítani kell. A Juncker tervből finanszírozott projektek kiválasztásánál is lazább feltételeket kell alkalmazni, hát látom, az egész szabályozási terhet csökkenteni kell. Ennek a két faktornak együtt az lehet a hatása, hogy Furthermore, improvements made in both project selection and a projekt kiválasztás, illetve a beruházási környezet légkörjavítása lehetővé teheti, hogy az európai beruházási sok mind minőségben, mennyiségben javuljanak, nőjenek. Legalább három dimenzióját kell itt vizsgálnunk ennek a kérdésnek. Lássuk az elsőt. Az európai infrastruktúra előregedőben van, és nem megfelelő mennyiségű beruházás áramol ebbe. Nem az új infrastruktúra építésével foglalkoznak a beruházások, hanem a már meglévő infrastruktúrát próbálják ezekből fenntartani most. Persze ez is segít abban, hogy lassabban öregedjen az infrastruktúra, illetve a magán és az állami tőke fenntarthatóságát is javítja. Az, hogy kézzelfogható eredményeket hozzanak ezek a beruházások, ez nagyon roppant. Ezt, ezt, ezt valóban érnek érezzük. A, de, a, az oktatásba, a kutatásba, a, a fejlesztésbe az egészségügybe, tehát a nem kézefogható tárgyakba fektetett pénzek hasonlóan fontosak, hiszen ez is értekedik már, ugyanakkor tagállamról tagállamra nagyon eltérő helyzettel kell szembenézni. Nézzük meg, hogy mondjuk egy átlag német középméretű vállalat nagyobb, mint egy spanyol nagyvállalat, vagy átlagos vállalat. Éppen ezért, amikor a kkv beszélünk, figyelembe kell venni a tagállami sajátosságokat. Az e, egyen megoldások e, elkerülendőek éppen ezért. Az is, azt is világosan látjuk, hogy az FC projektek társfinanszírozása nem feltétlenül felel majd meg lesz arányos az uniós kasszába történő befizetésekkel, ugyanakkor fontos, hogy a valós beruházási igényeket próbálja megcélozni ez. Éppen ezért a két típusú beruházások közötti egyensúlyt meg kell találni, ez pedig tagállamra tagállamra más lesz. Zárásképpen három következtetést hadd mondjak le. Először is. Rövid távon az FC beruházások multiplikátor hatása pozitív lesz, remélhetőleg operatív szempontból jóval rugalmasabban működik ez másodszorban. A támogatható projektek száma és az általános projekt minőség javulás is eh, pozitív hatással lehet a beruházási környezetre. Mondanom sem kell, hogy ez az állandó hosszú távú hatás sokkal fontosabb, mint bármiféle rövid távú multiplikátor hatása az EFSZ-nek. És végezetül Európában a beruházások terén óriási hiány van, de országról országra nagyok a különbségek, éppen ezért az a tagállami sajátosságokat figyelembe kell venni, az egyen megoldások nem működhetnek. Köszönöm a figyelmet. Very much. Köszönjük szépen. Most pedig utolsó hozzászólónknak adom meg a szót. Stuart Hollandnek, a Coimbra Egyetem gazdasági karának professzora következik. Parancsoljon, Holland professzor úr. Thank you.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 elemzés. Ugyanakkor van egy félreértés. Az Európai Beruházási Alap, amely már létezik, és amelyet én 93-ban ajánlottam Jacques Delornak, és ő 94-be hozta létre, eh, Mateus szerint eh, nem tud hozzájárulni egy ilyen eh, az FC nem tud hozzájárulni egy beruházás alapú fellendüléshez, miközben az EIF ezt tudna, az EIB kötvények pedig Eh, nem számítanak bele a nemzeti adósságba, és nem is kell, hogy beleszámítsanak a nemzet nemzeti adósságba. A, e, emellett nem kell megtervezni a beruházási kritériumokat. A 94-es e, tanácsülésen döntöttek a TENS, a transeurópai közlekedési hálózatok létrehozásáról, ami már is lefedi az európai széles sáv igényeket. Az Amsterdami speciális fellépési program 97-ből növelte az EBB hatáskörét, amely most már kiterjed az egészségre, oktatásra, városfejlesztésre, zöld technológiákra, KKV-k támogatására, stb. Kötvénykibocsátással, amely egyébként az egyik létrehozási célja volt az Európai eh, Beruházási Alapnak, amikor én erre javaslatot tettem, az volt, hogy egy kockázati tőke alapot kell létrehozni, amely eh, majd felhasználható recesszió idején. In principle, the... Eh, a elfben a PPP formát öltene az FC, de ahhoz Mateusz Curek már kifejezte, valójában állami közösségi pénz nem áll rendelkezésre. A 15-szörös multiplikátor hatása, mint ahogy ezt már Réki Katainen is mondta, egyszerűen túl magas. Ő azt mondta, hogy beszéljünk inkább 5%-ról, de én még azt is magasnak tartom. Az alap nem tudja azt az ajánlást biztosítani, amit Jean-Claude Juncker tett a, a parlamentben tavaly júliusban, e, amelynek az alapja az EBB kötvény alapú e, fellendülés támogató eszköz lenne. Ez tehát nem az eredeti Juncker javaslat. E, a, ez európai fellendülésre most van szükségünk, nem beszélni kell róla. Mennyit fogunk még beszélni arról, hogy milyen beruházási szükségletekre van szükség az egyes országokban, miközben ugye már 8 hónap eltelt azóta, hogy Junkert megerősítette a parlament, még 8 hónapot várunk addig, amíg egyáltalán elkezdődnek az első kapavágások. Én nem azt mondom, hogy ezt az alapot eh, most ejteni kell, vagy blokkolni kell, hanem a parlament remélem elismeri az elkövetkezendő jelentésében, hogy az EBB és az EIF, tehát az Európai Beruházási Alap formájában már megvannak azok az eszközök, amelyek az EU rendelkezésére állnak. Nincs szükség fiskális transferekre, új intézményekre és szerződés átdolgozásra, és eh, ez garanciák nélkül is működhetne amikor Mateusz Sorek azt mondta, hogy az új alap eh, szükséges, tavaly szeptemberben a Braigelben tartott egy előadást, akkor azt mondta, hogy hogy az alap kötvényeket bocsáthat ki, tehát hiteleket vehet fel. Ezt egyébként az EBB és az EIF is megerősítették a Gazdasági és Szociális Bizottságnak egy munkacsoportjában 2012-ben, amikor az egy saját véleményt fogadott el, és amikor az felvázolta a saját álláspontját az európai fellendüléssel kapcsolatban. Aztán felmerült az, hogy Németországból származik a, nagy, a pénz nagy része, nem kell Európából jönnie, a globális töbleteket is becsatornázhatja. Ezek a töbletek rendkívül jelentősek, hosszú távú gazdasági beruházásokra vágynak a nyugdíjbefektetők, mert azt mondták, hogy a jelenlegi hozamok túl alacsonyak. A kínai egyik beruházási alap veszteséggel működött tavaly, és azt mondta, hogy 10 éves vagy annál hosszabb lejáratú kötvényeket venne legszívesebben, ez EBB, az EBB ilyenre képes lenne. Decemberben tavaly egy ülésen én azt mondtam, hogy jelentkezzen az, aki tudja, hogy az EBB hiteleit nem számítják be a nemzeti, nemzeti eh, adósságba. Eh, ezt, eh, ezt nem tudták. Filip megerősítette. Nyilván az EBB-nek aggódnia kell az AAA minősítés miatt, mert a nyugdíjalapoknak szükségük van AAA minősítésre az, hogy befekhessenek. Ugyanakkor, ahogy én abban a formában, ahogy én az alapot Delornak annak idején javasoltam, a globális töbleteket dolgozná, vagy csatornázná be ez az alap, és itt több száz milliárd euróról van szó évente, ami már is egy jelentős tőkeemelést is jelent lehetővé tenne. Ráadásul meg kell különböztetni a leverage és a multiplier szavakat. A leverage az, a, az nem egy multiplikátor, hanem mert egy beruházási multiplikátor az erőforrásokat biztosít az EBB általában két és fél háromszoros multiplikátorral dolgozik, ami azt jelenti, hogy tegyünk be 100 milliárdot a többletekből, amelyek rendelkezésre állnak a Sovereign Wealth fundoknál, és akkor már is megvan a 300 milliárd a háromszoros leverage hatással, amiről Juncker úr beszélt júliusban. Szerintem a kormányoknak nem szabad elrettenniük attól, hogy kilépjenek a kötvénypiacokra, illetve nem kell félniük a hitelminősítőktől sem 2012. januárjában szinte senki nem vette észre, illetve amikor 9 tagállamnak a hitelminősítését rondotta a Standards Poor, a, a, akkor azt mondta, hogy a deleveraging az egyik ok, e, az állandó e, költségvetési visszavágások, illetve hogy nincsen beruházás fellendítő terv, e, és ennek következtében a cselekvés kárára megy. Az Amsterdami cselekvési program ugye lehetővé tetté az EBB számára, hogy, hogy például városfejlesztésbe is költsön pénzeket, ami nagyon sok mindent jelent már önmagában is, mert új metrórendszert, új áramrendszert, új gáz és vízhálózatokat jelent, illetve új építéseket, akár épületek építését. Ez már most a 30-as években Amerikának elhozott. Roosevelt környezetvédelmi és szociális kiruházásokra, beruházásokra mozgósította a rendelkezésre álló pénzeket, és rendkívül nagy sikereket ért el a munkanélküliség csökkentése területén. 25%-ról 10% alá csökkentette 7 e, év alatt a munkanélküliséget, és ezt e, mindössze 3%-os szövetségi deficit mellett érte el, ami azt jelenti, hogy betartotta a rá egyébként szabályokat. Tehát éppen ezért én óvatosságra intek, álljanak le, ne csak beszéljenek, beszéljenek, beszéljenek újra egy új alap létrehozásáról, vagy beszéljenek, ha így látják jónak, de fogadják el azt a tényt, hogy van már két eszközünk, az EBB-nk, illetve az Európai Beruházási Alapunk, amely a globális felesleget, többletet tudja, tudná felhasználni, becsatornázni, és amennyiben ezekre az eszközökre és intézményekre intézményekre tájékoz, tájékoznának, akkor a, az első kapavágások nem 8 hónap múlva történnének meg, hanem most. Köszönöm, Holland úr. Látják, hogy igen eltérőek itt a nézetek, amik a panelben megfogalmazódtak, mondja az elnök, ami mindig hasznos dolog. És és ugye gyakorlatilag elhangzott az, hogy a Juncker terv nem is Juncker terv, Köszönöm. Elnök úr. Nos, szeretném üdvözölni a panel valamennyi előadóját. Jó magam, azok közé tartozom, akik úgy vélik, hogy ez a Juncker terv, ez az alap, lehetővé teszi majd a beruházásokon túlmenően, ahogyan itt elhangzott, lehetővé teszi majd a bürokrácia csökkentését, a belső piac elmélyítését, valamint ahogyan elhangzott, lehetővé teszi a vállalatok, különösen a KKV-k támogatását is. Ez egy olyan eszköz, amely kiegészítő jellegű, és nem vonja kétségbe az összes többi eszköz létezését. Ez csupán kiegészítő jellegű, és nem váltja fel a már létező eszközöket. Nos, nem tudom, hogy mi veszteni valónk lehetne ezzel a tervel, a Juncker tervel csak nyerhetünk. Világos az, hogy Egy nagy ö, portugál költő kamás szavaival szólva, az ő egyik ö, figurája mindig azt hangoztatta a nagy felfedezések idején, hogy ö, a hajók soha nem érnek célt, a legénység életét veszti, és soha nem sikerül majd felfedezniük az új világot, az új lehetőségeket. Nos, ne bújjunk bele ebbe a szerepbe, ami a könnyebb megoldás. Mindig vannak felfedezni való világok, a magánprojektek, amelyeket végre lehet hajtani, és amelyek lehetővé teszik a növekedést és a munkahelyteremtést. De most közvetlenül lehet is térnék egy kérdésre, amelynak ad hangot. A beruházási testület egyfajta előzetes szelekciót fog végezni a projektek tekintetében, de aztán következik majd a szelekció, amely csupán az Európai Beruházási Bank felelősségébe tartozik majd. És a finanszírozás aktiválása az Európai Bizottság feladata lesz az eljárás szerint. Nem tudom, hogy ezt az eljárást nem lehetne világosabbá tenni. Aztán a másik dolog a kohézió szükségessége. Ez a terv lehetővé teszi majd a piaci hiányosságok, hézagok megszüntetését, ennek világosnak kell lennie. Az a konzultációs platform, amelyet előirányoztak, és amely, amelyről önök is szóltak, arra szolgál, hogy a projekteket strukturálja, és úgy vélem, hogy ezen platformnak térítésmentesnek kellene lennie a területi kohézió ösztönzése érdekében. Nos, a piaci hézagokat, hiányosságokat a termnek köszönhetően meg kell majd szüntetni. Ami pedig a projektek létrehozásához való segítségnyújtást illeti ezen beruházási platform révén, elérhetjük hogy ez a kohézió szempont is ide kerüljön. Udo Bulman következik az ekkor részéről. Köszönöm az elnököknek, köszönöm a szakértőknek. Úgy vélem, hogy az eszme cserénk nagyon lendületes lehet, hogyha az érdekes előadásokra, érdekes kérdésekre kell reagálunk. Stuart Hollandal kezdeném. Nagyon frissítő volt az ő beszámolója újszerű szemléletet fogalmazott meg. Nos, a kérdésem minden adódik. A parlament bizonyosan nem mondhat végszót, amikor az EFSZ-ről van szó, és ezt sokszor sajnálom az Európai Beruházási Alap vagy bank tekintetében sem adhatunk útmutatásokat, és még a tagállamoknak sem mondhatjuk ezt meg létre kell hoznunk most ezt a terméket, és önök azt mondják, hogy ne blokkoljunk, ne zárkozzunk el. Tehát egyáltalán arra a kérdésre összpontosítsunk, hogy mit is tudunk módosítani. Ez tehát az alap. És arra kérem önöket, hogy pontosítsanak néhány vetületet, érdekelt Maestat úr előadása. Sok mindennel egyetértek, két kérdésem azonban lenne az általános észrevételek mellett helyesnek tartom, amit mondott a parlament ellenőrzéséről, amely az irányítási testületre összpontosítana. Aztán a társfinanszrozás tekintetében is el kell gondolkodnunk azon, hogy ez ésszerűen hogyan működhet, de két dolgot szeretnék megkérdezni. Hogyan lehet gondoskodni arról, hogy az újonnan megszerzett eszközökkel kockázatos beruházásokat eszközölnek. Ugyanis van itt egy igény, de a kötelező jelleg az sehol nincsen rögzítve. Hogyan lehet tehát hozzájárulni ahhoz, hogy a beruházások inkább olyan területekre irányul, irányulnak majd, ahol esetleg kockázatosabb a jelleg, és az új alap beruházási hajlamát bizonyos olyan projektekre kellene irányítani, amelyeket egyébként nem finanszíroznának. Tehát milyen szabályokat lehet bevezetni ennek érdekében? Ez számunkra egy black box, egy előre, és ez nem szabad, hogy így maradjon. A második kérdésem. Az Európai Beruházási Alap csak folytatni fogja a KKV-k vonatkozásában azt, amit már eddig is tesz, hát ez nem lehet. Hogyan lehetett azt elérni, hogy a stratégia jobban segítse a KKV-kat, hiszen a bankok fognak arról dönteni, hogy mit fognak hitelezni, és nincs befolyásunk arra, hogy hogyan lehetne a kkv helyzetét javítani. Abbat úrtól kérdezném, hogy hogyan, hol látja annak a lehetőségeit, hogy a tagállami bankok, támogató bankokat hogyan lehet bekapcsolni, van tudásuk, szakértelmű képességük, kapacitásuk, lehetnének tehát észszerű partnerek az FCU stratégiája tekintetében, hogyan nézhetnek egy ilyenfajta partnerség az önvéleménye szerint? Köszönöm. Thank you. Mr. Maestad, first. Two minutes. Two minutes each speaker, yes. Köszönöm először Maestad úr, két percben. Köszönöm elnök úr. Fernandez és Bulman urak felvetésére is egyszerre tudok válaszolni. A befektetési bizottság szerepével kapcsolatban. Szerintem nem a befektetési bizottság dolga az, hogy a projektek előválogatását szűrését elvégezze. Nem, ez egy... Szerintem ez hiba, lenne, hiba. Hogyan akarják, hogyan szeretnék azt, a szakértők, akkor is a főállásban ezt csinálják, akkor is nagyon rátermettek, hogy több száz projektet átválogossanak, amelyeket a tagállamok nyújtottak be. Ez olyan technikai jellegű munka, amit az Európai Beruházási Banknak kell elvégezni, akinek, aki fel van készülve erre, és aki könnyen fel tud venni további embereket, szakembereket. A befektetés bizottság fel, feladata szerepe talán, mint hogyha a legutóbbi formájában a szöveg ebbe az irányba indult volna el. Nos, a dolga az, hogy az előzetesen a beruházási bankát, a kiválasztott projektek esetében azt vizsgálja, hogy teljesítik-e azokat a feltételeket, amelyeket a rendelet lefektetett az ötös cikke, cikkben, illetve az irányító bizottság által lefektetett kritériumoknak megfelele. Az Európai Bíróházási Bank ez a mechanizmus értelmében a legkockázatosabb projekteket tudja majd finanszírozni, amelyeket egyébként, amelyek egyébként nem kerülnének finanszírozásra. Tehát a Beruházási Bizottságnak az a dolga, hogy ezt vizsgálja, hogy az orientációnak megfelelnek-e kockázat tekintetében, ezek a projektek legalábbis az irányító bizottság által lefektetett orientációnak megfelelnek-e. Az EFSIT, hogy olyan projektekre használják, amelyet az EBB amúgy is finanszírozna, akkor a célt tévesztünk, és nyilván majd a parlament is hallatja a hangját az ügyben, az EBB-nek kell az egyes projektek szűrését, előzetes kialakítását végezni. A Beruházás Bizottság azt kell, hogy vizsgálja, hogy a parlament és az irányító bizottság által meghatározott prioritásokat teljesíti -e? Ez kell, hogy legyen a szerep megosztás. Ami a KKV-kat illeti. Már így sokat beszéltem, tehát csak két szóban napot ki KKV-król, egészen idáig. Semmi újat nem láttam a KKV kapcsán ebben a javaslatban. Hogyha az ember elolvassa a szöveget, és az EBB is úgy gondolja, többet akarnak tenni, többet szeretnének, mint amit eddig is tettek, tehát a KKV-kat kétféleképpen lehet támogatni, vagy garanciákkal, azoknak a bankoknak nyújtott garanciával, akik kölcsönadnak a KKV-knak, vagy a kockázati tőke alapon keresztül, a Juncker terven keresztül, az EBV-n keresztül, de többet akarnak tenni, de nem feltétlenül mást. Köszönöm, Brüning úr következik. Köszönöm, elnök úr, megpróbálom én is rövidre fogni. Hogyan lehet ezeket a kritériumokat komolyan venni? Három válaszom is lenne erre. Először is fogja az ember az uniós politikákat és vállalásokat, és ezeket komolyan veszi. A környezetbarát növekedés legalább egy tucatnyi fontos szakpolitikai csomagban illetve cégkötőzésben szerepel, hogyha tartjuk magunkat ezekhez a célokhoz, vagy akarjuk magunkat tartani ezekhez a célokhoz, akkor azt csak így lehet elérni. Másodszorban megbízható bizonyítékok mutatnak arra, hogy ez így működik, és hogy olyan társadalmi eredményeket hoz, amelyek kívántosak nem csak környezetvédelmi, éghajlatvédelmi szempontból, hanem gazdasági szempontból is. Harmadsorban, hogyha az F5-ös cikkét komolyan vesszük, az öt kritériumból három szorosan kapcsolódik ugyanis az általam javasolt célokhoz, beleértve a kutatási és fejlesztési célt, ahol a Horizon 2020 társadalmi kihívások címszó alatt 20 milliárdot költene majd a több év alatt. Ez nagyon sokat segíthet egyébként a Juncker csomagnak is. Végül az Európai Környezetvédelmi Ügynökségen keresztül az Európai Beruházási Bankkal már tegyeltünk arról, hogy hogyan tudjuk segíteni az EBB munkáját a környezetbarát befektetésekkel kapcsolatos szakértelmünkkel. Köszönöm. Abad úr, én is három dolgot fűznék hozzá részemről. Először is egyetértek Fernández úrra, mondtam már ezt korábban, de azért elmondom én is, hogy az FC nem veszi át a helyi semmilyen pénzügyi eszköznek, befektetési eszköznek, mert csak azért sem, mert erre nem képes. Fontos különbség az, hogy alapnak nevezzük, ez félrevezető lehet, az Európai Bizottság az Európai Beruházási Banknak garanciát ad a meglévő eszközök az EBB, az EIF és a tagállami fejlesztési bankok végzik igazából a finanszírozást, tehát ez nem egy igazán egy új alap, csak egy új eszköz. Bulman úr, mi tehetünk? Hát a minden tőlünk telhetőt. Először is az előzetes ösztönzőket kell létrehozni az FC-ben dolgozók számára. Másodszorban megfelelő expózt, azaz utólagos értékelést, elemzést kell végezni. Hogyha megvan ez a két hozzávaló, aztán utána menet közben tanul az ember, és megpróbálja mindig finomítani az FC működését. Ez a legtöbb, amit megtehetünk. Harmadik megjegyzésem, felmerült a kérdés, hogy a nemzeti fejlesztési bankok mit tehetnek. Garanciavállalásról van itt szó. Az EFSI a nemzeti fejlesztési bankoknak a garanciát nyújt az EBB-n keresztül, így egész egyszerűen hát bank, bankként működünk, ugyanolyan banki szabályozásnak kell eleget tennünk, mint bármilyen bank, az alacsonyabb kockázat vállalással egyszerűen több pénz áll majd a rendelkezésünkre. Nagyobb lesz a tűzerőnk, ha úgy tetszik. Külön-külön, illetve együtt a beruházási platformokon keresztül. Erre jó példa lehet a Pán-Európai Beruházási Platformon keresztül. Köszönjük, Holland úr! Köszönöm az első körben elhangzott kérdéseket, megjegyzéseket. Akkor megpróbálok egyszerűen fogalmazni. Filip Mástot azt mondta, hogy a projekt elemzésre hat szakértőt terveztek, még csak nem is főállásban. Megint csak szavak, szavak, szavak. Ez nem egy alap. Ez igazából csak gátolja azt, hogy a meglévő eszközökkel a gazdasági növekedés beinduljon a meglévő eszközök segítségével. Of the members. Áttérünk a képviselőtársakra elsőként. Budget Committee budget szakbizottság árnyék előadója, másfél percet kap kérdezze Vál kollega. Gracias, presidente. Voy a tratar de... Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok másfél percben minden kérdést is feltenni, és minden aggodalmamnak hangot adni az alappal kapcsolatosan. Nyilvánvaló, hogy lehetünk kritikusak jelenleg, de a célunk mindenképpen a projekt javítása, a bizottság, az Európai Bizottság anyagának javítása. Az egyik dolog az, hogy hogyan tudjuk csökkenteni az Horizont 2020, illetve az Európai Hálózat összekapcsolási eszköz forrásainak megvágását, Nos, hogy ezt a hatást csökkentsük, ez alternatív finanszírozásra van szükség, illetve az európai költségvetés márzsából kell finanszírozni ezeket a programokat. Mestat úr álláspontját szeretném megismerni ezzel kapcsolatosan. Lehetne a garancia alapot csökkenteni, tehát itt 8 milliárdról van szó, amelyet leblokkolunk a költségvetésben úgy, hogy nem nyúlunk a 16 milliárdos garanciához. Ha ezt az alapot csökkentjük, akkor kockáztatjuk az alap beindulását. Aztán van még egy kérdésem, lehetséges-e az, hogy az Európai Beruházási Bank nagyobb volumenű tőkével vesz részt ebben a projektben, nem csupán 5 milliárddal, hanem esetleg a többleteket is felhasználja más évekről, előző évekről hogy több forrást biztosítson a jövőben. Nagyon sok más kérdésem is lenne, de meghaladtam a felszólási időt. Mr. Kölmel, Budget Committee. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer szeretnék rámutatni arra, hogy nézőpontunkból, az egyszer nézőpontjából ennél a beruházási alapnál nagyon sok kérdés még mindig nyitva van. Döntő számunkra egy lényeges kérdés. Azaz, honnan származik ez az optimizmus, hogy itt minden probléma, amit már részben elhangzott, megoldható lesz. Még egyszer utalnék arra, hogy egyszerűen nem értem, hogy egy ilyen beruházási volument hogyan lehet elérni, anélkül, hogy tudnánk, hogy milyen projektek kapcsolódnak ide be. Itt szerintem először a forrásokat kellene először biztosítani, nem akarunk állam által irányított gazdaságot, hiszen ezt már kipróbáltuk a történelemben, hogy ez hogy működik, és hogy hogyan működött, azt valamennyien tudjuk. Az állam ha irányítani akar és kiválasztani, hogy mely projekteket támogat, akkor kivállalja a garanciát, hogy ezeket fenntarthatóan finanszírozzák majd. Nos, szerintem ezt csak egy vállalat tudja megtenni, de nem, semmiképp nem az állam. Tehát, hogyha ebbe az irányba mozdulunk el, akkor teljesen rossz úton járunk, és nem látom ennek szükségességét, hiszen jelenleg olyan környezetben élünk, ahol is a központi bank bankoprénsként működik, nulla, kam, nulla százalékos kamatpolitikánk van, hiány van az észszerű projektekből, és itt azzal veszély állat fent, hogy nagyon kockázatos projekteket fogunk majd finanszírozni. Köszönöm. Now, EPP, Econ. Köszönöm. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Ahhoz kapcsolódnék, ahol is Bulman úr abbahagyta mondókáját. Itt nem arról van szó, hogy egy kívánságlistát akarunk megfogalmazni, az lenne jó, hogy minden egyes előadó egy konkrét követelésre utalna, illetve ezt nevezne meg a bizottság javaslat tervezetében, ami számára a legfontosabb a bizottság tervezetéből. A második dolog, It's a problem for the translators if you could repeat because they didn't listen. Okay. I would say, Telefon miatt a tolmácsok nem hallották jól, amit mondott, kérem mondjuk. Tehát jó lenne, hogyha minden előadó megnevezni, hogy szemre mi a legfontosabb, legszükségesebb módosítás a bizottság ö, tervezetében, tehát min kell változtatni, mi az ő célja, hogy lehet a célját jobban megvalósítani ezen módosítás segítségével. A második dolog, Mástatúr elmondta, hogy ö, van itt egy többletérték a 16 milliárd eurónál, illetve jelenleg ezt nem lehet biztonsággal kimutatni. Kérdés az tehát, hogy honnan is származik majd ez a pénz, hogy ezt a többlet értéket ezen 16 milliárd euró vonatkozásában az ön számára is világosan kimutathatóvá lehessen tenni. A harmadik kérdésem pedig igaz-e, hogy ez az alap csak akkor teljesíti be célját, hogyha ebben a rendeletben beleírjuk, hogy egyetlen olyan projektet sem lehet finanszírozni, amely más fennálló alapokból is finanszírozható lenne. Thank you. Köszönöm. Döpré Uh, köszönöm, elnök úr, köszönöm uh, az előadóknak ezt az ösztönző vitát. Nos, uh, Mestat úrhoz hasonlóan szükségesnek, hasznosnak tartom ezt a tervet, és itt az Európai Központi Bank intézkedéseinek keretében is hasznos ez. Gyakran hallom, hogy a terv a KKV-kat segíti majd, de amikor látom az eszközöket, semmi specifikusat nem látok a KKV-k számára. Itt három ezer alkalmazottról van szó. Nos, én semmi specifikusat nem látok a kelkevék vonatkozásában. Az Európai Beruházási Banknak igencsak hasznára válik mindez, ugyanis itt 20 millió euróról van szó az Európai Beruházási Testület számára, ezt látom a második cikkben. Aztán a beruházási bank az egyetlen kedvezményezettje a garanciának, tehát 20%-os garancia, és ezen garancia finanszírozása a, olyan programokat javasolnak, amelyeket mi prioritás élvezőnek tartunk, mint a Horizont 2020 vagy az Európai Hálózat összekapcsolási eszköz Nos, a beruházási bank esetében ön említette az addicionalitást, amely nincs garantálva, olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek ezt lehetővé teszik. A szubordinált karakter úgy szintén nem szerepel a jogszabályban, aztán itt van a beruházások koncentrációjának veszélye sok országban. Tehát ez mégiscsak sok negatívum, ezért az a kérdésem, hogy jelenlegi helyzetben mindenképpen táplálni kell a garancia alapot, de hol is találhatjuk meg ezt a 8 milliárdot. Ez politikai bölcsességre van szükség. a költségvetés keretében kellene meg, ha, megtalálni ezeket a forrásokat a garancia alapfinanszírozásához. Fontos tehát alternatívet találnunk, amelyet a 18-as és 19-es cikk is felvet. Thank you. Now... Gurm agat a chahéirlech. Eh, tá go leor cecht na tá fálam agin an am atá caiir mar le cuasaíach nóíochta. Crohíag bolgán agadis leis an gnáhanna ag déal go déras agus croigh an géir. hanga mar eisre Sorry, sorry, eh, unfortunately according to the implementation of the decision of the Bureau that eh, Uh, decided a waiver on the Irish. Uh, elnézést kérek, uh, a büro végrehajtási rendelete értelmében írről nem adunk tolmácsolási lehetőséget. Hát, igazság szerint az asszisztense konszekutív tolmácsolásban megcsinálhatja ezt a tolmácsok számára, és akkor angolról lesz a dolog, vagy átadom másnak a szót, mert ön ní an tíim leis agus nílim chun láir atanga eile gailann se mo hanga dúchasach agus tá cena gom so gur mágad nílim chun láir a méle. Okay, so we move to the next speaker. Akkor megyünk tovább. Következő hozzászóló következik. The Tremosa. Tremosa következik. Tremosa is not here. Tremosa úr már kiment a teremből, de mászik. Úr. Köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, és különösen holland kolléga előadását tartottam nagyon konkrétnak, és az Európai Parlament baloldali frakciójának támogatását ajánlom fel a tekintetben, hogy konkrét módosítókat javasoljunk az eddig javasolt eszközök tekintetében. Nos, a frakció meggyőződése szerint az alacsony kamatok, likviditás és beruházási projektek ellenére van ok annak, hogy nem működnek a beruházási programok, ez semmi más, mint a megszorítások, tehát nem a beruházás sok nem működnek megfelelően a megszorítások akkor okozzák mindezt. Elhangzott az állami magánpartnerség, és Itt az Európai Bizottság válasza nem meggyőző, amelyet kaptunk, hogyha ezt a megközelítést választjuk, akkor az adósságállomány rendkívül magasra szökne, és ezt Holland úr is kifejtette, és a beruházási bank esetében a Maastrichti kritériumok módosítása nélkül nem lenne lehetséges sok esetben eljárni, ezért az a kérdésem, hogy a szabályok szerint hogyan van megalapozva, hogy a tagállamok hozzájárulásait ebből az alapból a Maastrichti kritériumok számításánál nem vesszük figyelembe, és ez a választott megközelítés a forrásalapú megközelítés szempontjából valóban hatékony lesz? Ezt a kérdést szeretném Holland úrhoz intézni. Thank you. Uh... Köszönöm. A költségvetési zöldek you. Now for... Köszönöm. Az EFDD Czandi úr következik. Grazie, Köszönöm elnök úr, köszönöm az előadóknak, mert végre hetes álszentség és indokolatlan lelkesedés után ez a terv most már világosabbá válik. Az, hogy a Juncker terv, ez nehezen megvalósítható előfeltételeken alapul. Négy kérdést szeretnék feltenni az előadóknak. Az első, az a benyomásom, hogy ez a terv ez igazából a projektkötvény kezdeményezés nagyobb mértékben a beruházási bank részéről, Noha ksérleti szakaszban az a projekt nem hozott kielégtő eredményeket, sőt az első projekt, a Castor, amelyet Spanyolországban finanszroztak katasztrófa volt, pazarlás, a közpénzek pazarlása. Nos, szeretném megtudni, hogy hogyan gondolkodnak erről az előadók, erről az én gondolatomról. A második kérdésem a magánközpartnerségekre vonatkozik. Gyakran láthattuk, hogy ez az eszköz, a projekt ezen eszköze nem működik, sőt, az a kockázat, ami gyakran felmerül, hogy ezen projektek veszteségei az államra hárulnak, és a nyereségek a magánbefektetők zsebébe vándorolnak. Hogyan lehet alternatív eszközöket találni a PPP hez képest, amely nem bizonyult hatékonynak. Egy harmadik dolog még, amelyet szeretnék itt felvetni, a közszolgáltatások privatizációjának kockázata ezen alapon keresztül. Ezt hogyan lehet elkerülni, illetve hogyan ítélik meg ezt a kockázatot? Eckhout úr a zöldek részéről mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. A tőkeltételi arányal kapcsolatban Igazából nem egy multiplikátor hatású beszélünk, hanem tökkátétel arányról 15-szörös arányt említettünk. Nos, Maistat és Running úr által elmondottak között valahogy nem értem. Hogyha kikecmergünk a slomasztikából ezzel az alappal, akkor nem térünk vissza igazából a régi dolgokhoz, hiszen új beruházások, új témák, irányba kell elmozdulni, hogy át is alakuljon az európai gazdaság. Ugyanakkor az EBB jelenlegi tapasztalataiból, illetve a tökéletető arányokat vizsgálva, nézzük mondjuk az energiahatékonysági állapot mondjuk, akkor azt látjuk, hogy maximum 7-szeres tőkeátétellel tudtak dolgoztak. Tehát a 15-szörös arányról nehéz lesz beszélni, amikor igazi gazdaságátalakítást is végzünk egyszerre. Hogyan tudunk ezen valahogy változtatni, hogy legyen business as usual, nem megszokott régi módszerek eh, működjenek. A Horizon 2020-ból veszünk ki pénzeket, amely részben visszanemtérítendő támogatásokon alapul, hiszen tudjuk, hogy ha az innovációról gondolunk, akkor sokszor ez piaci módon nem finanszírozható, és ettől eltávolodva az FC-vel miért menne jobban? Hogyha a tőkátételi arányt valóban szeretnénk növelni, a magánberuházókat tényleg szeretnénk eh, bevonni ebbe az egészbe, hogyan lehet azt biztosítani, hogy ne az legyen, hogy a, a, a köz vállalja a kockázatot, és a magánbefektető pedig bezsebelé a nyereséget. Hogyan lehet azt elérni, hogy a tagállamok például nagyobb mértékben beruházzanak, de nem nagyon tűnik úgy, hogy a tagállamok nagy étvágya lenne erre. Tehát jobban szeretném látni ezt az összefüggést, hiszen egyébként valóban ez csak ez nem több egy talk Köszönjük, Valli úr! Eh, Nos, eh, azt hittem, hogy csak egy eh, felszólásra lesz lehetőség a frakciónk részéről, de nagyon jó, hogy van ez a lehetőség. A kérdésem a Környezetvédelmi Ügynökség igazgatójához irányul. Mit gondol ezekről a projektekről, amelyeket a tagállamok a gáztárolásra vonatkozóan benyújtottak? A múltban láthattuk például a Kastorhoz hasonló projekteket Spanyolországban, és azok megmutatták, hogy ez környezetvédelmi szempontból fenntarthatatlan ez az eljárás. Nos, az ilyenfajta projektek destabilizációt eredményeznek a föld alatt, és a környezetet károsítják, tehát az adott területek lakossága igencsak aggódik ezek miatt. Nos, tudom, hogy itt van egy bizonyos fajta lobbizás ezen a területen, és tudom, hogy számos ilyen projekt benyújtásra került. Ön mit gondol ezekről a fajta projektekről? Köszönöm. Az ITRE szakbizottság és a TRANS szakbizottság véleményezőivel kezdünk elsőként. Katalin van Bremt az ITRE nevében. Dank u wel, voorzitter, um, en dank u aan de sprekers. Ik heb een vraag die eigenlijk... Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem, amire többen már utaltak, de egy kicsit a részletekbe szeretnék bocsájtkozni, mert én vagyok a felelős annak a véleménynek, amely a specifikus kompetenciákkal foglalkozik. Tehát honnan is jönnek ezek a források? A Horizont 2020-ra vonatkozóan feltételezem, hogy a jelentéstevők egyetértenek azzal, hogy nem lenne megfelelő a kutatási költségvetésből elvonni pénzeket a garancia biztosítása érdekében próbáljunk alternatívákat találni. A projektek kiválasztására vonatkozó kérdést, illetően Maestat úr már beszélt erről a beruházási bank tapasztalatai alapján. Nos, el, egyetértek az elhangzottakkal, hogy megtaláljuk a helyes egyensúlyt, felteszem a kérdést, a válasz bizonyosan nem lesz egyszerű. Hogyan tudjuk elérni, ugye itt utalnék az ötös cikk második bekezdésére, itt még mindenképpen nyitott ez a kérdés. Lehet itt akár egy szénerőművet is választani, vagy a közúti közlekedést finanszírozni, ahelyett, hogy a fenntartható mobilitást finanszíroznánk. Tehát hogyan lehet azt elérni, hogy az Európa, Európai Beruházási Bank a megfelelő irányba haladjon? Köszönöm. Ines Ayala Sender a Transzak Bizottság nevében. Köszönöm, elnök úr. Nem tudom, hogy kihez is forduljak a kérdésemmel. Talán Maestat úr válaszolhatna. Ami a kiegészítő jelleget illeti, Nos, esetleg évről évre lehetne rendelkezésre bocsájtani ezeket a forrásokat, anélkül, hogy veszélyeztetnénk az alap kapacitásait. Másodszorban azt illetően, amit Holland úr mondott. Ön azt mondotta, mondotta hogy az Európai Beruházási Bank részre nyújtott támogatások nem számítanak az adott ország adósságaihoz a ö, tagállami hírek ennek az ellenkezőjét erősítik meg. Hogyan lehetne a közberuházásokat ösztönözni például a közlekedés területén, ahogyan az helyesen elhangzott, hiszen jelenleg a, az állami ösztönzések a közlekedés esetében főleg a közútra irányulnak. Ami pedig a környezetet illeti teljes mértékben el egyetértek azzal, amit ön elmondott. Jó lenne, hogyha mi egyfajta környezetvédelmi vagy zöld szilikon velét tudnánk kialakítani. A már létrehozott munkahelyeket illetően nincsenek ösztönzők. A bizottság itt számadatokkal állt elő, Mindez azonban nem látható a polgárok számára. A körforgásos gazdaságba való átmenetet illetően nincsenek itt számadatok, nem látjuk a számadatokat, nem látjuk, hogy hogyan lehetne a brutális mértékű delokalizációt elkerülni. Tehát a polgárok nem látják mindezt. Aztán a KKV-k, Abadúrhoz intézem ezt a kérdést. A beruházási banknak jelenleg van kapacitása a KKV-k valós igényeit hez való közeledésre, főleg a délorsz, déli országokban működő KKV-kra gondolok, illetve az önálló munkavállalókra. Aztán hogyan lehet elkerülni ezt a földrajzi koncentrációt, amiről ön beszélt, illetve azt, hogy az átmeneti delegáció segítse azokat az országokat, ahol a deficit meghaladja 3%-ot. Köszönöm, sok fontos kérdés hangzott el, de sajnos csak két percet tudok mindenkinek adni, hogy megválaszolják a felvetett kérdéseket. Elsőként Mástert úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nehéz lesz megfelelően válaszolnom minden kérdésre. Egyébként nagyon érdekes és eh, fontos kérdésre. Az első a garancialappal kapcsolatban az a rendelet tervezett 8-as cikke, amelynek értelmében 50%-át a garanciának, amit az Unió ad, ebbe az alapba kell csatornázni. Ez egy kellemes mennyiség. Ezzel valóban jóval nagyobb kockázat vál az EBB, mint jelenleg. Az re- garancia alap, ami az EBB külső tehát unión kívüli szerepállását jellemzik, elsősorban az AKC országokban, ahol a kockázatok igen gyakran igen magasak. A garancia alapot 9 kal tehát az EBB szerepállásának 9 ával fedik le. A teljes kötelezettségvállalás 9 a, a adja a garanciát. Itt pedig 50%-ról beszélünk. Ez valóban akkor indokolt, hogyha sokkal nagyobb kockázatot vállal az EBB. És hát, hogyha valóban ez azt mutatná, hogy minden második esetben le is írnának egy ilyen garanciát. De csak progresszívan áll fel ez a garancia, tehát apránként jutnánk el ideig az EFSI-ből, ahogy lehívná ezeket a garanciákat az EBB fölösleges a 16 milliárd 50%-át már előre itt félretenni, hogyha ebben az évben nem lesz szüksége, nem lesz akkor kihelyezés, hogy erre szükség legyen. Tehát az EBB kihelyezésével párhuzamosan alakulnak ez az 50%-os garancia. Ez fontos. Hogyan lehet ezt a garancia alapot, ezt az 50%-ot, honnan jön majd a pénz? Ez persze nehéz kérdés szabadon, nyugodtan beszélhetek itt. Ez, ez, ez egy nyitott kérdés. Miért? Mert finanszírozási eszközből jön a, illetve a Horizon 2020-ból a pénz egy része. Van Brent asszony kérdése volt ez, valóban jogos kérdés. Hogyan érvel az Európai Bizottság? Nos, azt mondja, hogy hogyha támogatásként, szubvencióként alkalmaznánk ezt a pénzt, ahelyett, hogy szubvencióként adnánk oda, sokkal nagyobb mértékben, sokkal többet tudunk finanszírozni így, százal ezer vagy 1500 egységnyi 1500 eurónyi befektetést tudok. Kérem csak nagyon röviden. Jó, akkor a többi kérdésre is válaszolok elnök úr, de ez mégis fontos kérdése a vitának. hogyha nem úgy az, azok a kedvezményezettek. A, a kutatásban, a Horizont 2020-ban az világos, hogy az EBB-nek Eh, van jelentős eh, tapasztalata ezzel, ugyanakkor olyan cégeket finanszírozott, akik eh, kutatásokat végeztek, alkalmazott kutatásokat, amelyek nagyon gyorsan megjelenhettek a piacon kereskedelmi bevételekben formájában, és így nyilván a finanszírozás megtérülése is garantált volt. Ugyanakkor, hogyha alapkutatásokat finanszíroznak, ennek is felel a veszélye, illetve hát vannak olyanok a tudományos közösségben, akik ezt szeretnék. Az hálózat finanszírozási eszközzel kapcsolatban, itt nyilván a közlekedési ágazatról van szó, de itt is vannak a közlekedés területében is olyan beruházások, amelyekre közvetlen támogatásokra, szubvenciókra is szükség van. Nem lehet mindent tőkeáttétellel és magánberuházók bevonásával finanszírozni. Kérdés az, hogy marad-e elég lehetőség arra, hogy elég projekt megvalósuljon. Tudjuk, hogy mi a prioritás a közlekedés, például a vasúti közlekedés területén. Ezeket a szubvenciókat lehet-e még majd emellett odaítélni? Köszönjük, köszönjük szépen! Brinnix úr. Um, First of all, I would... Köszönöm. Én kibocsátását akarjuk csökkenteni, vagy egy teljesen más új jövőbe akarnak be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 las ponderaciones por riesgo. Basel 3 alapján ugye a KKV-k kockázat súlyozása az magasabb, tehát itt bizonyos garanciákra van szükség. A, itt ugye a, a kockázati tőkéről is szó van, magántőkéről, már ezt kívánják bevonni. A, a kockázati tőke az nem bank típusú harmadik forrásból származó, vagy külső forrásból származó finanszírozási mód. Nem akarok most nagyon kitérni a spanyol gazdaság problémáira, de valóban azok az országok másként kezelendők, ahol kisebb a, kisebbek a KKV-k. Holland, Holland úr következik. Három dologra térnék ki. Fabio De Masi és ön is How come your... említették, ugye az, hogy az EBB kölcsönei miért nem számítanak bele az államadóságba, és hogyan lehet ezeket a tagállami pénzeket kivenni a Maastrichti kritériumok alól. Azért, Fábio, mert ezek nem nemzeti költségvetési tételek, ezek nem, nem a nemzeti költségvetések veszik fel ezeket a hiteleket, nem is számítják bele az adósságba, mert ha megtennék, akkor az kétszeres liability lenne. Ugye, amikor az EBB vesz fel, akkor az EBB a felelősség és a kitettség, nem a tagállamé, ahol elkölti azt, vagy ahol kölcsönadja azt, hitelezi azt. És még egyszer említem, az EBB által felvett pénzek nem számítanak bele a, a, a, az állami hitelekbe, illetve állami, állami adósságba. Ugye a német Schulz szó az bűnt is jelent, illetve bűntudatot és még az olaszba ugye a credo, amely azt jelenti, hogy hiszek, hiszek benned. Tehát teljesen más a megközelítés nyelvileg. Valójában ebben az értelemben a kredit az, ami a modern kapitalizmust viszi előre valójában nincs szükség kockázatos beruházásra, Eh, mert eh, a kockázatos beruházónak, hogy az állami szektor fogja finanszírozni a magánszektort. Eh, Jacques Delors annak idején, amikor én még tanácsadója voltam, rájött arra, hogy a, egyszerre fontos a gazdasági kohézió és az egységes piac. És a fellendülés az gyakorlatilag társadalmi beruházás alapú kell, hogy legyen például egészségügy és oktatás. Itt van szükség beruházásokra, ugyanis ezek azok, amik keresletet generálnak a magánszektorban. Finally, in, in relation... Uh... Végezetül, Katerin, az ön véleménye, uh, amikor írja, én arra kérem, hogy ne csak a bizottsághoz tegyen fel kérdéseket, és ne csak kétségeket fejezzen ki, hanem koncentráljon arra, hogy ebben a javaslatban nincs igazi pénz, az EIF és EBB közös finanszírozás az létezik, és nincs szükség új kritériumokra. Játszhatnak mindenféle kritériumokkal, de az Amsterdami Special Action Program kritériumai, zöld, zöld technológia, KKV-k, városfejlesztés, ezek már mind elég széles körűek. Az Amsterdami cselekvési terv után amelyet az EBB üdvözölt. Az EBB ezt követően 97 és 2007 között megnégyszerezte a befektetéseit. E, ebben támogatta őt ez a program, és ezzel hozzájárult a kohézióhoz és a konvergenciához. Tehát az eszközök ott vannak, nincs szükség újabb eszközökre. Kérem, ne csak újabb és újabb kérdéseket tegyenek fel ezzel az alappal kapcsolatban, ami nem fog sikeres lenni, nem lesz sikeres, és nem válaszol a problémára. Ez a vita maga egy terelés és felesleges, inkább használják azokat az eszközöket, amelyeket Delor megtervezett már 20 évvel ezelőtt. Köszönöm a négy hozzászólónknak, szakértőnknek a véleményét, és megosztották elemzésüket Zimeri Abbatnak és Stuart Hollandnak köszönöm tehát, és most pedig következik a második része ennek a meghallgatásnak. Holm Keller és Matthew Gross fognak beszélni. Tessék, illetve foglaljanak itt helyet. Thank you. Thank you. cette seconde session est consacrée euh, aux applications. Nos, ez a szakasz a gyakorlati alkalmazásnak szentelődött a magánberuházásoknak, úgy szintén. 10 percben megadom a szót Holm Kellernek, aki a Kenup alapítvány elnöke. Keller úr, a szó. Very good. Thank you very... Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget a magánbefektetői közösségnek van pénze bőven. És mindenki egy stabil Európát szeretne. Ezt ne felejtsük el. Soha. Sajnálatos módon beruházási lehetőségek egy nem működő piacon található. Olyan piacon, amelyek idejen múlt, idejét múlt szabályozásokkal esik. Ahhoz, hogy a magán beruházásokat valahogy ösztönözzük, olyan platformokra van szükség, amelyek a beruházókat, a kutatást, fejlesztést, a szabályozókat, és amiről ma még nem beszéltünk, a civil társadalmat is bevonjuk. Ha megengedik, akkor most tényleg ugorjunk előre, és nézzük meg, hogy mit kíván elérni a Juncker terv. Nézzük a következő diát. Mi alapvetően megpróbáltunk egy nagyon konkrét lehetőséget felmérni a beruházás befektetői piacon, ami a demográfiai változások miatt következik be. A demográfiai változások az egészségügy szolgáltatások piacán nagyon komoly keresletet generál, illetve olyan beruházási lehetőségeket, amelyeket Kína, Amerika megragad, de Európa sajátos módon nem. Egy két éves folyamat alatt, és ez a Juncker terv esetében még előttünk áll, több mint 60 iparágat elemeztünk, és 6 konkrét lehetőséget fedeztünk fel, ahol Európa potenciálisan a globális piacon is vezetővé válhat. Tehát nem arról lenne szó, hogy felzárkózzunk a világ többi részéhez, nem, hanem hogy magunkhoz ragadjuk a vezető szerepet. A felnőttek oltóanyaggyártása, nos itt Európa sokáig vezető volt, aztán utána e, lemaradt. Az onkológia és más területeken a személyre szabott egészségügy, az érték alapú egészségügy, amely hozzáadott értéket kellene teremteni a páciensek számára, független megoldásokat, illetve az egészségügyi ellátás modernizációja. Ezek azok az ágazatok, amelyek abban a helyzetben lesznek, hogy ha a modus operandi jelentősen változtatunk, akkor itt Európa tényleg globális szinten is vezetővé válhat. Nézzük a következő diát. Miért nem ez a helyzet? Nos, ez is viszonylag könnyen érthető és látható, mert az ösztönzők rendszere, főként ezekben az ágazatokban, egyáltalán nem felel meg a piacnak. Hogy, őszín, hogy világosan fogalmazzak, intelligens emberek a rendszeresen és rendszer szerűen buta döntéseket hoznak. Ez okozza azt, hogy a beruházások, befektetések diszfunkcionálissá válnak. Végső soron oda jutottunk, hogy olyan iparágok vannak, amelyek eh, be globálisan nagyon sok pénzt fektetnek világszerte, de itt Európában nagyon kevés a startup, az olyan induló cég, nagyon kevés kis és középvállalkozás, eh, eh, vállalkozó indít működés ezeken a területen, hogy a jövő Microsoftjává, intel Intellivé váljon. Hogy ezt az iparágat vizsgáljuk, miért ne ragadná magához Európa eh, a vezető szerepet ebben az ágazatban, az egészségügyben? Ez nem a jövő, hanem a jelen. Itt egy konzorcium, amikor többekkel együtt megpróbáltunk összeállni, hogy olyasról, akik ők általában nem ülnek le ugyanaz az asztalhoz tárgyalni, megpróbáljuk kiaknázni a, az ebben rejlő lehetőségeket. Málta és Horvátország a WHO, tehát a Világegészségügyi Szervezet jelentős támogatásával az, ahol ezt megpróbáltuk, ahol megpróbálták először tagállami szinten napra készíteni a szükséges szabályokat, szabályozást, és ebben a hat említett ágazatban megpróbáltuk a legrelevánsabb világpiaci szereplőket leütetni egy asztalhoz annak érdekében, hogy egy olyan újító jellegű rendszert hozunk létre, amelyek a projekteket és beruházásokat hoznának létre szépen egymás után. Ez persze csak a civil szervezetek részvételével történhet meg. Önök hozzák meg a jogszabályokat itt, de csak akkor, hogyha a szervezett civil társadalom egyes részei, szervezetei is segítik, támogatják, tanácsokkal látják el őket. Főként egy ilyen bizonytalan beruházási időszakban. Például a himlő ügyben folyik a, a, a himlőoltásról a vita világszerte. Ez egy közegészségügyi vitá, népegészségügyi vitává válik, és egyszerűen nincs elég beruházás befektetés ezen a téren. A rendszer, amit létrehoztunk egyébként viszonylag egyszerű, Alapvetően a célja az, hogy relatíve kis arányú állami beruházással és jelentős tőkátételi arányjal dolgozunk annak érdekében, hogy a magánberuházók számára is vonzóvá tegyük ezeket a projekteket, illetve a szinergia kihasználásával más projektekkel karöltve, legyenek állami vagy magánprojektek, nagy megtakarítások érdekekkel, illetve egy saját kis alap jön létre saját jogán, így egy, egy olyan vállalkozás válik, amely, amelyet nem kell támogatni. Persze egy kölcsönre szükség van, de ezt visszafizetjük, ezt a kölcsönt majd, és így folyamatosan ilyen innovációs területeken tudunk majd Európában beruházni. Nézzük a következő diát. Need is three things. Mi az a három konkrétum, amire szükségünk lesz, vagy lenne? Először is egy olyan döntéshozatali rendszerre van szükség, amely az alap esetében a párt érdekektől teljesen független. A regionális érdekektől teljesen független, az ipar érdekeitől vagy az egyes érdeke, érdekek töltésen független. Szükségünk van arra, hogy ez az alap úgy működjön, hogy alapvetően profitorientált ez ként működjön, hogy valóban tőke áttételt tudjunk generálni, és harmadsorban a rendszer eszközei a legtöbb tagállamot lefedje, 22 ország vagy tagállam részt vesz a mi rendszerünkben, nem kis és nagy országok, nem a pénzek átcsatornázásról van szó, nem arról, hogy Európa számára hozzáadott értéket teremtünk, és hát tudjuk, hogy mennyire kevés az állami pénz. Nos, azzal a kevés pénzzel tudunk mozgósítani olyan magánpénzeket, amelyeket jelenleg máshol fektetnek be, vagy nem fektetnek be. Ez az specifikus platformunk, így működik, és tényleg az Európai Parlamentet arra kérjük, hogy bármit tesznek, mindig az konkrét ipari érdekek mentén gondolkodjanak, és azt vizsgálják, hogy milyen feladatokat, milyen lehetőségeket lehet ebben a rendszerben kezdeni. Köszönöm. Merci, Monsieur Keller. La parole est Köszönöm, Keller úr. Matyi Gros kap szót, aki a magán ágazat szakértője, és akit az Európai Bizottság tenti koordinátornak nevezett ki. A közlekedés szempontjaival fog konkrétabban foglalkozni. Köszönöm, elnök úr. Nos, nem vagyok magánágazat képviselője, nagyon hosszú ideig itt 20 éven keresztül dolgoztam a parlamentben, részt vettem a transzeurópai hálózat kritériumainak kidolgozásában is. Most azt szeretném elmondani az előadásomban, hogy milyen kihívások vannak az alappal hmm. szemben, és jelenleg milyen perspektívek vannak az Európai Hálózat összekapcsolási eszköz és az Európai Hálózatok tárgyában. Amit gyorsan szeretnék elmondani, nagyon világos a közlekedési igények alakulása, a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos trendek. A közlekedés az egyetlen olyan ágazat, akár az iparral szemben is, ahol a széndiokszid kibocsátás növekedett, és ott van egy 20-20-as nagyon világos célkitűzés. A második kihívás egyrésztről az 50%-os növekedés az igényt, illetően az utasszállítást, illetően, illetve 80%-os növekedés az áruszállítást illetően, amikor is hiányoznak a források a beruházásokhoz Láthatjuk itt az USA beruházásainak alakulását, illetve az euróövezetbeli beruházások alakulását, aztán majd holnap bemutatnak egy tanulmányt a vasútba való beruházásokat illetően, és már most megelőlegezhetem, hogy még az olyan országokban is, mint Németország, 3, 300 milliós, Franciaországban pedig 400 milliós beruházás volumen hiányzik a közlekedésben. Tehát itt a harmadik kívásról szólva, ez a multimodalitás, a hatékony multimodalitás, amikor most megnézzük a közlekedési módokat, láthatjuk a közút 45%-ban vesz részt a tengeri szállítás, illetve más közlekedési módok megoszlása adatait. A közút módon bonyolódik a 80%-a szállításnak, és ez szintén egy kihívást jelent a finanszírozási projekteket illetően. Az európai megközelítés, a transeurópai hálózat a tagállamok egyik nagy prioritása volt ez, és globális projekté alakult ez egy pénzügyi eszköz is társul hozzá, mely hatékony ö, volt a finanszírozási eszközök tárgyában, hiszen három szoros állt a forrásoknak rendelkezésre. Itt vannak a prioritások a következő szlájdon láthatóak. Az európai közlekedési hálózat kialakításához kilenc alapfolyosót határoztunk meg, multimodális folyosót, ezekre kell a beruházások nagy részét irányítani jelenleg. Ezeket önök ismerik, és itt van az európai hálózat összekapcsolási eszköz, 26 milliárd eurós volumennel, és 11 milliárdot kap a kohéziós alapból Aztán itt vannak a prioritásaink az előkészítő munkák és a finanszírozás tekintetében. Mindez természetesen összetett dolog. A határokon átnyúló törzshálózatok, a széndiokszid kibocsátás csökkentése, a belvízi hajózás, a vasút nagyobb szerephez juttatása. Tehát itt számos kritériumot határoztunk meg az európai közlekedési ágazat nehéz helyzetét megoldandó, és az európai választ két rendeletben lehet megtalálni, a 13 2015-ös, 2013-as rendeletben és a 13-16-os 2013-as rendeletben, amely a finanszírozással foglalkozik, itt lehet megtalálni a prioritásokat. Ha megnézzük a társfinanszírozást és ezek hasznosságát, akkor azt láthatjuk, hogy van itt egy 20-40 százalékos társfinanszírozás a nem kohéziós államok esetében, és 90 százalékos a kohéziós államok esetében. Tehát ez a társfinanszírozás elengedhetetlen bizonyos projektek finanszírozásához. A prioritások, amelyek eh, a következő két szlájdon láthatóak, azt majd később megtekinthetik. Nos, azok nagyon jól meghatározzák a kapcsolatot a pénzügyi eszközök és azon prioritások között, amelyeket mi a közlekedés területén kijelöltünk. Itt ezek a több éves programokban megtalálhatóak, valamint az éves programokban úgy szintén. Amit jelenleg teszünk, a jelenleg zajló munkáink, 2014 végéig egy folyosókra vonatkozó tanulmányt készítettünk, egy munkatervet, egy beruházási tervet a fontos projektek tekintetében, a bizottság pedig ezzel párhuzamosan egy közbeszerzési eljárást tett közzé, amely február, 2015 februárjában zárult, és 2014 októberében kezdődött. Elmondhatom már most, hogy ezen első közbeszerzési felhívás esetében hogy mi is volt itt a reakció. 2015-ben kezdődik majd a projektek értékelése folyosónként minden egyes tagállam esetében, a beruházási prioritásokat meghatározandó, és aztán 2017-ben megkezdődik a felülvizsgálat. Nos, a beruházási alap tekintetében, amiről a mai vitánk szól, a következő szlájdon látható ez. Az Európai Hálózat összekapcsolási eszköz révén van 8 milliárd közvetlen hozzájárulás, és ennek a kihatásait a következő dián láthatják. A SZEF az új beruházási tervvel 3,3 milliárd eurós összeggel, és a közlekedés szintjén 2015-18 vonatkozásában 2,7 milliárdos eszközről beszélünk. A három legfontosabb dolog számunkra a szűk keresztmetszetek kérdése, aztán az alternatív energiák finanszírozása, az interoperabilitás. Milyen helyzetben is vagyunk most jelenleg, nos, a sef ből kiindulva a helyzet a következő lenne, hogyha a 2,7 milliárdot kivesszük innen, és az első tender, amiről az imént szóltam, amely a tagállamok szintjén finanszírozódik 8 milliárddal, és a kohéziós alapból 4 milliárdos összeggel. Nos, ezen tender esetében elmondhatom, hogy ez mostanáig, de ez még nem végleges adat, 10, 30 hat ö, projektet ö, nyújtottak ide be, és ezek még nem végleges adatok, de mindez 100 milliárd eurós beruházást fog majd eredményezni. Tehát itt ez a tőkeáttételi hatás egyharmados nagyságú. Másrésztről, ami a projektek elemzését illeti, amelyeket benyújtottak, illetve benyújtanak majd az, a létrehozott alap vonatkozásában, nos a projektértékelés nagyon gyors, és nem optimális körülmények között zajlott mindez, ugye a személyzeti kérdések okán is. A közlekedésben 120 milliárdról, 127 milliárdos volumáról beszélünk. Ennek köz, körülbelül a fele közúti közlekedésre irányult aztán a többi a vasútra, a vasúti összeköttetésekre, de nem a vasúti infrastruktúrára irányult, és ezt össze lehet vetni azon prioritásokkal, amelyeket említettem. Ugyanakkor elemzést is végeztünk a fogyatékosságok tekintetében, ezen beruházások esetében, és a munkacsoport azon végkövetkeztetésre jutott a koordinátorok szintjén, amelyek itt láthatóak a szlájdon. Van egy beruházási probléma a közlekedés szintjén, egyrésztről technikai jellegű, aztán a e, kritériumok tisztázása a tagállami támogatásokat illetően, aztán a magán közpartnerségekhez köz, kötődő problémák, a kockázathoz kötődő problémák, bizonyos bankok magatartásában a kontextusban, végezetül az értékelés. Végezetül elmondanám elnök úr, hogy megállapítottuk, hogy a fenntartható közlekedési térség létrehozásához 30%-os finanszírozásra van szükség, és az első tender megmutatta, hogy ugye itt 12 milliárdos projektről van szó, és 36 ezer kérésről, 100 milliárd euró beruházásáról, és itt az a benyomásom, hogy itt körülbelül elérünk ez a 30%-os célszámhoz. Nos, a projektek értékelésnek nehézsége, ugye itt a folyosóra összpontosító értékelés, gyakran itt a nemzeti érdekekkel szembesültünk, és nem foglalkoztak a határokon átnyúló vetületekkel az értékelés során. Például az Atén összekötő folyosó esetében a folyosóra irányuló megközelítés nem érveny, érvényesült, ezért nehéz az értékelés. Ami a szociális-gazdasági kihatást illeti, Nos, a beruházás, amelyet a vasútra fordítunk, vagy a belvízi hajózásra, ez olyan fajta beruházás, ahol a gazdasági társadalmi vetületek fontosabbak, mint a közvetlen gazdasági megtérülés ezen beruházásoknak. A környezetre való kihatások a széndiokszid kibocsátás esetében ugye a közlekedés az egyetlen ágazat, amelynek széndiokszid kibocsátása növekedett ezen években, éppen ezért fontosak ezek a hatások. Aztán a második sorozata a végkövetkeztetéseknek a társfinanszírozás társfinanszírozásokat illetően 15-20% volt az igény a társfinanszírozások esetében, és ez problémát jelentett olykor. A költség internalizálást illetően zajlottak viták erről, és ez nyithatja meg a kaput a közmagánpartnerségek előtt bizonyos projekteket illetően. Jelenleg ez az internalázás például az autópályadíjakban csapódik le, a német autópályadíj nagyon jó példa erre. Ez azt jelenti, hogy a partnerség esetében sokkal több projekt van ebben az ágazatban, mint más ágazatokban. Végezetül, amit megállapíthatunk, hogy a folyosók révén a régiók különböző gazdasági társadalmi fejlettségét is meg akarjuk szüntetni, vagy mérsékelni a kohéziós alap révén, ezen, ezek forrásai révén. Azt akarjuk elérni, hogy a szociális gazdasági fejlettségi szintek különbsége csökkenjen az egyes régiók között. Tehát nem az a cél, hogy a gazdag régiók még gazdagabbak kell váljanak az emberuházások révén és azt hiszem, hogy ezen alapon nagyon jó elemzést végezhetünk, hogy hogyan lehet a struktúrális alapot gyakorlatilag jól felhasználni. Nos, nagyon jó javaslatok ezek az Európai Beruházási Alap vonatkozásában, ezeket még finomítani kell, hogyan lehet ezeket konkrét politikai fellépés, illetve beruházásra alakítani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, Keller úrnak, illetve Grossonnak szeretnék köszönetet mondani, Keller úrral kezdvén. Nos, Keller úr, az ön elképzelése, mely szerint lehetséges, hogy az ilyen intelligens emberek és hasonló körülmények rendszeresen ostoba döntésekhez vezetnek. Nos, ezt annyira meglepően találónak tartottam, hogy ezt, mint idézetet megjegyzem. Nos, az a kérdés, hogyan, hogyan lehet ezen változtatni, és ön mondott ezzel kapcsolatosan valamit. Van néhány probléma, az ön példája, például, hogy mi jogalkotóként kell, hogy foglalkozzunk ezzel a példával. Ön beszélt egy független döntéshozatali rendszerről. Nos, ez teljes mértékben nem független, hogyha megnézzük, akkor az Európai Beruházási Bank hozza meg a döntéseket, és a múltban a Beruházási Bank politikája révén világossá tette, hogy a saját maga érdekli leginkább. Erre gyakran a parlament is utalt, hogy a három S minősítés nem, az egyetlen, nem lehet az egyetlen kritérium a bank döntéseinek. Az efsi vel eh, nem olyan alapunk van, tehát ami független lenne, és van itt egy megállapodás a között, aki a garanciát vállalja, az az, az európai költségvetés, és azok között, akik a beruházási döntéseket hozzák. Még nem vil, világos, hogy ki kommandíroz itt. Nos, egy politikai vezető szerepnek kell léteznie, a beruházási projektek kialaktását illetően, anélkül, hogy esetről esetre egyenleti döntésekbe bele kellene avatkozni. Nos, ez még nem jött létre. Talán a jogalkotási folyamatunk eredménye lesz ez, de jelenleg csak azt mondjuk, hogy változtatni kell a jelenlegi helyzeten. érdekelne hogy önnek mik az elképzelései e tekintetben. grosch úr, nagyon érdekes anyagot kaptunk az ön területéről. Konkrét kérdésem, mit tart fontosnak ezen projektekből, amelyek az EFSI-vel finanszírozhatóak lennének? Nos, az a kérdésem, hogy az ön konkrét projektjei hogyan alakulnának az FC finanszírozásával. Ön emlékeztetett arra, hogy nagyon sok projekt esetében 30%-os társfinanszírozásra van szükség, hogy azok valósággá váljanak. Az FC-nek nem kellene így gondolkodnia, hogyha a saját funkcióját be akarja tölteni ezen ICEF programok esetében? Érdekelne, hogy e tekintetben önnek vannak-e javaslatai, hogy ezt a mismatch-t hogyan lehetne itt teljesteni. milliárdos garancia nyújtásról van szó, eh, ami ugye ténylegesen 8 milliárd. Eh, nyilván amennyiben eh, lesz profitja az egyes beruházásoknak, akkor észszerű, hogy az visszajöjjön a költségvetésbe. Második kérdésem a, az európai hálózat építésére vonatkozik, a CEF-re tudjuk, Mr. Bullman. Concrete recommendation. Bullman úrral kezdeném. Az EBB platforms who in itself olyan platformokba investál, amelyek aztán az ösztönzők kiigazítására koncentrál. Menting private investment. Uh, there's always a risk. Ez egy kicsit más, mint a kiegészítése a magánszektori pénzeknek. Valójában a magánszektorban nincsen szükség állami pénzekre, e, egyébként is drága, elég magánpénz áll rendelkezésre, és nehéz a magánpénzek közé beépíteni az állami vagy közösségi pénzeket. Az EIP tehát platformokat támogatna, e, aminek többféle prototípusa létezik, e, vannak globális partnerek, amelyek erre példát mutatnak, és aztán maradnának meg azok az ösztönzők, amelyek révén a sziparágak átalakítása megtörténhet, illetve így tudunk a civil társadalom deficitjével is megbirkózni. You don't invest in vaccines if there is trouble. Például az egészségügyi beruházások vonatkozásában, a vakcinával akkor investál az ember, ha, ha van a felhasználásnak lehetősége. Ehm, e-, ebben az értelemben e, nem annyira sok irányításra van szükség, hanem a platformokra és a garanciákra, hogy visszafizetik a pénzt. You kindly made sure the fund has to make profits, and it will. Most professional e-, és hát ami az alapokat illeti, hát a profit szerzés az egy természetes dolog, az ilyen profitok, nyereség az nyilván It's not so complicated. az felhasználásra kerülhet az alapon belül. Ez nem bonyolult, nem a kereket kell újra feltalálni. A dolog lényege az, hogy az EBB-t és az FC-t arra kell rábírni, hogy maradjanak meg a a leg... Eh, a Schuster maradja meg a kapfa, kaptafánál. Oui, merci. Ja, ich werde auf Deutsch antworten, wird es leichter sein. Németül válaszolok, ez könnyebb lesz. Nos, a kérdését illetően, hogy a közvetlen eh, projekteket eh, kell-e finanszírozni, ezt elnyoltan kell megválaszolni. A nagy kihívás a közlekedésben, hogyha nem számunk ezzel a tőkeáttételi hatással, amit várunk, azt itt nem találjuk meg. Itt ugyanis 80%-ig szükségesek beruházások például a vasút esetében, amely minden országban deficites, és a vasútba való beruházás deficiteket az országok számára gazdasági szempontból is csökkent csökkenteni részben, de nem szüntetné meg. De ez a megtérülés, amit követelnek, az nem jelenik meg. Egy jó példa az alternatív energiákba való beruházás, hogyha valaki például a kikötőkben, autópályákon, parkolókban ilyen fajta infrastruktúrák hiányában egy jobb infrastruktúrába beruház, amely az hogyha valaki a közlekedésben az átállást akarja az új energiákra ö, forszírozni, akkor itt mindenféleképpen partnerségekre van szükség. Tehát a nagy beruházásoknál nem, de a kis beruházásoknál a válaszom igen. A kérdés tehát, hogy milyen mobilitási formát szorgalmazok, és ezeket bizonyos eszközökkel lehet-e támogatni vezetés nélkül politikai vezetés nélkül. Merci. Alors, je donne maintenant la parole. Köszönöm. Most pedig azoknak a kollégáknak adom meg a szót, akik szerettek volna, vagy szeretnének felszólalni. Velli úr követ. Sí, Köszönöm. Nagyon gyors kérdésem lenne. A TNT hálózatok koordinátorához, felelősséhez. Nos, a Juncker terv számos forrást meg rövidít, az európai költségvetésből, és ezeket átcsoportosítja a garancia alapba. Nos, 2015-ben már 70 milliót vonnak meg ezen forrásokból. Nos, kérdésem az, hogy a csekély megtérülés okán az egyes infrastruktúrákba esetleg csekély szendék lenne a magánberuházók részéről az ilyen ebbe az ágazatba való beruházásra, akkor van-e olyan struktúra, illetve már azt kitalálták-e, hogy mely projektekről fognak lemondani? Monsieur Riquet, qui est rapporteur au Riquet úr következik, aki a TRAN bizottság raportőre. Köszönöm, elnök úr. Én ugye politikai választott vagyok, és nem pedig specialista műszaki szakember, és így teszem fel a kérdést Mathieu Grossnak, át akarunk állni egy hatékonyabb politikára, az egyik politikáról a másik. Azt hiszem, hogy erről beszélt Mathieu Gross, tehát azok a projektek, amelyek benne vannak a 2020-as programban, azok politikai projektek, és ezek iránt a privát szféra nem érdeklődik nyilván. Az azt jelenti, hogy nagyon magas szintű közfinanszírozásra van szükség amennyiben ez nem valósul meg, akkor nem valósulnak meg ezek a projektek sem. Márpedig ezekről a projektekről évek óta vita zajlik a parlamentben, és megfogalmaztuk, hogy ezeknek európai hozzáadott értékük van, megfelelnek a társadalompolitikának, a környezetvédelmi politikának, stb. Tehát a, a CEF és a 2020-as horizont politika résztől elvonunk pénzeket azért, hogy más politikát csináljunk. Ahogy azt elmagyarázta a két hozzászóló. Én ezt meglepőnek tartom. Ugye a mi az egyik ága vagyunk a költségvetési hatóságnak, itt a költségvetési bizottság is részt vesz, illetve különböző más parlamenti bizottságok. Gyakorlatilag ugye a korábbi költségvetési politikának a lebontásáról van szó, amit itt megcsinálunk, ami eddig, amire eddig nem volt példa. de la souveraineté des, droits de l'autorité budgétaire. Extraordinaire, c'est... Itt nekünk a meghatároznunk a költségvetési hatóságnak. au service d'un fonds qui est quand même celui. Tehát ehhez mindenképpen a bankra is szükségünk van. Matthew az a kérdése. Parlamenti képviselő volt. Az az, hogy ugyanazt a kutatási politikát és közlekedési politikát fogjuk-e alkalmazni, amit, amit korábban kitaláltunk, és amelyben ön is, ő is részt vett. És ugyanez valósul-e meg az alapján a pénz, abból a alapból, amiről most itt jutunk. Kerasz úr. Elnök úr. Van két, nagyon tetszett nekem ez a két gyakorlati példa, amelyeknél benchmarkokra van szükség. Főleg azt tetszett nekem, Keller úr esetében, hogy itt túl kell mennünk az irányelvvel való mindennapi foglalkozáson, hiszen az a kérdés, hogy milyen Európát is akarunk valójában, milyen területeken akarunk világpiaci vezető szerepet betölteni? Hol vannak a legnagyobb deficitjeink a házi feladatunk teljesítésében? És hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor tudjuk, hogy milyen területekre kell beruháznunk. Aztán persze, hogy ennek az alapnak megvannak a jellemzői, de a magántőkét csak akkor kapjuk meg, hogyha független döntésre emelünk igényt, és global playerként lépünk fel. Nem szabad feladnunk az elképzeléseinket, azt illetően nyerességes lehet egy adott projekt, ha ez nem történik, meg nem lesznek magánbefektetők. Aztán érdekelne kell erről véleménye, hogy az ön tapasztalata is szerint hol lehet kapcsolatot az EFSZ-vel, van -e együttműködés az önök projektjeivel az EFSZ-n belül, illetve vannak -e ilyen projektek az EFSZ-n belül is. Van-e kapcsolat ön, illetve Gross úr között? Van-e közlekedési platform? Van-e megújuló energia platform? hogy egyfajta hidat képezzenek a két terület között, aztán a vezető irányító bizottságot illetően ez csak olyan személyiségekből kell, hogy álljon, akik a függetlenséget garantálni tudják, hiszen ez egy jelzés a magánberuházók felé. Tehát itt a politikázoló közelség nem kívánatos. Elnök, köszönöm. Ajala Szender asszony következik. presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy ezen napokban a viták során hallatszanak olyan hangok, amelyek engem megijesztenek parlamenti képviselőként. Keller úr javaslatai nagyon érdekesnek tűnnek számomra, de a jogalkotás, a jelenlegi jogszabályok megváltoztatása elengedhetetlen feltételnek tűnik számomra. Meghallgattam az ő platformjának bemutatkozását, és itt mindenképpen szükségesnek tűnnek módosítások a hatályban lévő jogszabályok, vagy a kidolgozás alatt lévő jogszabályok tekintetében. Ez némileg aggodalommal tölt el engem, mert jogalkotók vagyunk, Persze hozzászoktunk a jogszabály kiigazításához, de ezen módosítások milyen irányba is mutatnak majd, például az oltóanyagok tekintetében, hiszen ö, ott számos hibát követtek el, ahogyan ez elhangzott. Aztán ö, Gross úr a CEF esetében a Solvency 2-t, a Basel 3-at akarják módosítani, az állami támogatásokkal kapcsolatos rendeletet úgy szintén módosítani kívánják. Nos, egyrésztről pénzt adnak nekünk, másrésztről viszont elveszik azt a képességünket, hogy jogot alkossunk. Önök jártak Sankhájban platformként, és Oroszország Kína finanszírozásában mit gondolnak a külföldre való beruházásokról? Aztán itt elhangzott a földrajzi koncentráció kockázata, Grosúrhoz intézem ezt a kérdést a 3% alatti deficittel bíró országok részesülhetnek csak bizonyos előnyökben. Ön szerint vannak-e másfajta kritériumok az ösztönzésre? Aztán itt a szakértői csoport esetében az, hogy ne legyenek ostoba döntések, ahogyan Bulman úr is utalt rá, a földgáztárolásnál is egy ostoba döntés született, amely nagyon sok kárt okoz. Alors, nous avons parmi nous... Köszönöm. Itt van közöttünk a Régió Bizottságának illetékes előadója, illetve a Gazdasági Szociális Bizottság témában, e témában jelentést készítő képviselő is. Nem tudom, hogy szeretnének -e röviden, tényleg röviden hozzászólni. Időközben már távozott a nagyrövecsült kollega? Akkor Smith úr, a Gazdasági Szociális Bizottság jelentéstevője, vagy előadója még itt van? Úgy látom, hogy ő sincs már köztünk. Senki más nem kért szót, ezért következésképp. Most a meghívott előadóinkhoz fordulok ismét, hogy reagáljanak a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Esőként de úr, tehát hogyha megfelel neki. Igen, köszönöm szépen. Megpróbálok akkor viszonylag struktúráltan reagálni a elhangzott kérdésekre. Itt tulajdonképpen azt javasoljuk, hogy az önök parlamentje ezt a gondolkozzon el azokon a jogszabályokon, amelyek ipari beruházási vagy befektetési platformokat hoznak létre. Ezek ugyanis megpróbálják az ösztönzőket egymáshoz igazítani, illetve a jogszabályokat modernizálni high-techben kell itt gondolkodni. Az 1950-es, 60-as évek jogi eszközeivel nagyon nehéz szabályozni olyan friss tudományos fejleményeket, amelyekre nem volt felkészülve. A szintetikus oltóanyagokat hagyd hozzam példaként, az ebola nem kellene ilyen hosszan beszélni, hogyha más kontinensek innovációs rendszeréhez tudnánk alkalmazkodni. Nagyon sok olyan rá kell lenni oltóanyag van, amelyek akár rendelkezésre állhatnának, és közben azon gondolkodunk, hogy a rákkezelést hogyan finanszírozzuk. Közben ez jóval bonyolultabb és jóval drágább megoldás. Tehát van egy bizonyos terület, ahol a tudomány jóval meghaladta, túlhaladta a jogszabályi keretet. Azt hiszem, külön 29 különböző oltóanyag szabályozás van, vajon hova mennek a befektetők? Amerikába vagy Európába? Hogyha az európai innovációs rendszert Izraelvel például, akkor egyből láthatjuk, hogy a Valley of death típusú finanszírozás mennyire jellemzi. Nos, ez akkor fordulhat elő, hogyha a finanszírozás már akkor kifut, mielőtt a magánbefektetők számára ez eléggé vonzó lenne. Európában nagyobb ez a, ez a az átmeneti időszak, mint bárhol máshol. Ez az, ahol például fontos szerepet játszhat ez az alap, és valóban mozgósíthatja magán beruházókat, nem befektetéseket. Amikor PPP-ről beszélünk, állami és magán közös beruházási projektekről, akkor ez a társberuházási módszer itt nem működhet. Kiegészítő bottom line dolgozhatunk, az innováció intenzív ágazatban a párhuzamos beruházások nem fognak működni. Mi, mi működhet? Az, hogyha egy állami beruházás egy kereskedelmi célú befektetés beruházást mozdít meg, ehhez vezet. Karasz úr kérdésére reagálva. Ma tulajdonképpen nem feltétlenül olyasmivel foglalkozunk, amivel az egészségügynek kell foglalkozni. Ez csak egy példa nem több egy példánál. Egy olyan innovációs rendszert javasolunk, amely nagyon könnyen e, módosítható, úgyhogy bármely más e, olyan ágazatra alkalmazható legyen, amely kutatásintenzív, ahol nagyon növekedési potenciál, és, és ahol nem egy hagyományos, klasszikus infrastruktúrális beruházást jelent. És igen, a második kérdésére reagálva, igen, sokkal többet is tehetnénk, az FC vagy az EBB garanciájával. Köszönöm. Köszönjük, Grossról következik. Igen, köszönöm. Összefoglalva tehát annyit mondanék, hogy reagálva arra a kérdésre, hogy az FC ugyanannak a, ugyanazt a célt szolgálja el, mint mondjuk a finanszírozási eszköz. Nos, hogyha az EFSI a prioritásos kritériumokat alkalmaz, ugyanazokat, mint az európai közlekedési hálózatokra alkalmaztunk, akkor igen. Hogyha nem, akkor lesznek más prioritások, de nem ugyanazok, mint a Connecting Europe Facility-ben, tehát a finanszírozási eszközben. Egyes tagállamokban nagyon komoly igény van erre. Vegyük Németországot, például a közúti ágazatban 2012-es elemzésünk azt mutatta, hogy 7 milliárd eurónyi beruházás vagy befektetési igény volt. Az orientáció hiányzott, és ez lehetett más, ez azt hiszem világos, és ez válaszol első két kérdésre, ami a földrajzi koncentrációt illeti, a adósság irányába fogja a koncentrációt meghatározni idézőbe véve. Az imént hangsúlyoztam, hogy azokban az országban, ahol a 15-20 százalékos társadalmi kérnek, nos, ott, ott ez bizonyos tagállamokban komoly nehézségeket jelenthet. E szempontból tekintve tehát elég szigorúak és világosak a költségvetési szabályok. A jelenlegi javaslat következésképpen valószínűleg bizonyos tagállamokra koncentrálja majd a beruházásokat, és másokat elkerülhetnek ezek a pénzek. Ami a Global Player példáját illeti, ezt nagyon szeretem, mindig ezzel szoktam befejezni, azt hiszem, hogy Európában nagyon régóta hiányzik az, hogy a, a, a vasút az európai globális szereplő váljon, és valóban európai beruházásra váljon. Mondjuk Hamburgból Aténba menet, háromszor kell mozdonyt váltani, négyszer vagy ötször kell különböző áramra átállni, és kilenc különböző biztonsági rendszer van. Hogyha valóban globális szereplővé akarunk válni, akkor Tehát meg kell adni az iparnak a lehetőségeket, és itt nagyon sok millió munkahelyről is van szó. Jól látjuk, hogy nagyon komoly az eh, kínai-indiai eh, verseny. Képzeljük ezt úgy, mint az eh, Airbus sineken, vagy mint az Airbus vasúti verziója. Ez fontos lenne, hozzáadott érték lenne Európa számára, az ipar számára is, hogyha így látunk hozzá, akkor azt hiszem, hogy e szempontból is sikere járatunk. Köszönjük, Gross mivel még van négy hosszú percünk, pótkérdéseket is föltenni. a szabályozási keretet kell stabilizálni, mondjuk a vasút esetében, hogyha ezt nem írjuk újra, nem írjuk át, akkor a befektetők nyilván nem szívesen fiktetnek e, ebbe, mert ez a rentabilitást, ezt a megtérülést szigorúan befolyásolja. És el úr, hogyha, hogyha nem ö, sietünk azon tagállamos segítségeknek szükség van erre, akkor nyilván a magánbefektetőket sem várhatjuk, hogy ezekben az országokban fektessék a pénzüket. Így tehát a szabályozási keret és az orientáció itt összefügg, hiszen a napelemekre mindenki emlékszik, hogyha nincs egy minimális védelem a dömping ellen, az import dömping ellen, akkor egész egyszerűen a befektetők számára nem lesz vonzó Európa. Igen, egyetértek, de ami, illetve követem, amit mond, de a közlekedése kapcsolatban, mert az aztán vannak azok, azok a, a jogalkodási javaslatok, itt van például a négyes vasúti csomag, ami óriásit javíthat a helyzeten. Az interoperabilitás a tagállamok között, tehát a kompatibilitás a, a, a vasúti rendszerek között. Itt van a lehetőség a kezünkben, vagy a tagállamok kezékben, és úgy hallom, és azt hallottam, hogy nem haladnak jól a dolgok a tanácsban, mert mindenki a saját nemzeti előjogát védi. Tehát a bizottság és a parlament a saját részéről elvégezte a házi feladatát, és nem csak a pénzügyi eszközök hatékonysága, hatásosságra van szükség, hanem a szabályozási keretre, ehhez pedig a tagállamok együttműködésére van szükség, talán érdemes lenne felhívni a tagállamok figyelmét. Igen, és ráadásul a, a, akár csak a távközlés terén, a szabály vagy a digitális piac terén is a szabályozók szemének csökkentésével lehet valóban kiteljesíteni a belső piacot, Keller úr. Igen, köszönöm. Valóban a vasút ügyével, itt ezek a feleségem és a vasútnál, német vasútnál dolgozik. Ugyanakkor itt opportunities for new companies. Új cégek számára kell lehetőségeket teremteni, hiszen végső soron ezek a sikeres kis közepes cégek lehetnek majd a, a akvizíció tárgya a nagyobb cégek számára a ugyanan indult, frissen indult cégek tekintetében Európa elég rosszul áll, ezért az egyik fő célunk az kell, hogy legyen, hogy olyan szabályozó rendszert és keretet építsünk, amely segíti azokat az országokat, ahol van ilyen, hogy lehetővé tegyük Európában, hogy érdemi start-up, tehát induló cégek, frissen induló cégek a gazdasági növekedésben releváns szerepet játszanak, játszhassanak. Ehhez azonban látnunk kell azt, hogy hogyan tudjuk ezt valóban megvalósítani. Ehhez van szükség a szakértői platformokra, amiről beszéltem. Most nem csak a közlekedésben, vagy az egészségügyben a két példát említsem, máshol is igenis lehetséges, sőt szükséges ez. Köszönöm. Azt hiszem ezzel a vita végéhez értünk. Az interoperabilitás ról beszéltünk, a következő ülésünkre Strasbourgban kerül sor. Csütörtökön, március 12-ön 8-tól 10 óráig tart majd ez. Ez nagyon fontos pillanat lesz, mert március 12-én fogjuk megkapni a jelentés tervezeteket az előadóinktól. Bízunk önökben, Bízom benne, hogy a mai meghallgatásból is tudtak inspirációt meríteni. Igen, valóban nagyon intenzív délután volt ez. Azt hiszem lezárhatjuk az ülésünket, és valóban már nagyon várjuk azt, hogy mit mondanak majd a következő ülésünkön az, az előadóink, amikor bemutatják az jelentés tervezeteiket. Köszönöm mindenkinek!